Bonjour à nouveau. Euh. Kedves kollégák, jó napot kívánok ismételten mindenkinek, és szeretném a hozzászólókat üdvözölni. Pörszodön úr, aki a Connect főigazgatóságról, Vasil Szabinski igazgató, aki kommunikációs és a kibervédelemmel foglalkozik az Európai Unión belül. Az albizottság rendszeresen véleményt cserél a kibertér kérdéseiről, és a mai megbeszéléseinknek az a célja, hogy a biztonsági kérdésre vegyük fel, amit az 5G biztonsági védelmi szempontból jelent. Valamennyien tudjuk, hogy milyen gazdasági lehetőségeket kínál az 5G amikor a Európában a 4G-ről 5G-re való áttérés közel van, és ez egy paradigmaváltást jelent, alapvetően fontos, hogy teljes mértékben tisztában legyünk, hogy milyen gyenge pontjai, illetve inherens veszélyeket jelent, vagy jelenthet ez az új technológia. Az 5G technológia nem csak a gyorsaság növekedését jelenti, hanem egészen más technológiát testesít meg, mint a korábbi megoldások, és a felhasználása is egészen más. Kétségtelen, hogy az 5G-nek a kifejlesztésének komoly hatásai lesznek a külső és belső védelmi területeken egyaránt, illetve kockázati és lehetőségek szempontjából is teljesen más a világméretekben az amerikai hatóságokat halljuk hónapok óta, amikor beszélnek, hogy a technológiai szuverenitás elveszítését jelentheti az, hogyha egy ország az 5G kibontakoztatásához kínai technológiát választ. Az Egyesült Államok erősen nyomás alatt tartja Európát ebben a kérdésben. Ez is egy olyan ok, amiért ezt a témát választottuk a mai tárgyalásainkra. Orenefjú úr azt mondta, hogy a tagállamoknak kérte, hogy ne nemzetbiztonsági szempontból hozzon létre megállapodásokat. A bizottság is létrehozott egy eszköztárat, ami lehetővé teszi, hogy harmonizált módon értékeljék. A parlament Jerry Burton biztosan már a 6G-t is, ről is beszéltek. A 6G az három csapásirány köré lenne, védeni, átalakítani és előrelátni. Remélem meg tudják majd mondani, hogy hol tart ez a go- európai gondolkodás egy ilyen 5G-s ügyben. Szabinszki tábornok nagyon jó lenne, hogyha tájékoztatni tudná a jelenlevőket, hogy hol tart a, az Európai Vezérkaron belül ennek a kérdésnek a vizsgálata, illetve hogy hogyan lehet közelíteni egymáshoz az európai tagállamokat, illetve milyen koordinációs mechanizmusok vannak a bizottsággal együttműködve. Úgyhogy először a bizottságnak adom meg a szót odon úrnak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok ennek a fontos kérdésnek a kifejtésre. Itt kérem figyelmeztessenek, hogyha túlságosan szakmai részletekbe bocsátkoznék. Az 5G hálózatok stratégiai prioritást élveznek az Európai Unión belül, hiszen ennek nagyon fontos kihatásai vannak a gazdasági, szociális indikátorokra, illetve az EU versenyképességére. És ezen az alapon indult 2016-ban az 5G akcióterv, annak érdekében, hogy a legjobb keretet biztosítsuk az 5G rendszerek telepítéséhez. És ezzel egyideileg idén év végétől szeretnénk egyidejűleg kiépíteni ezeket a rendszereket a tagállamokban, és befejezni a munkát 2025-ig. Az akcióterv arra épült, hogy az 5G nem pusztán azt jelenti, hogy a 4G-t felgyorsítjuk, hanem egy teljesen más játék, egy más architektúra, más megközelítés, tehát nem csak gyorsabb technológiát biztosít, de nagyobb sávszélességet is lehetővé tesz, és a megbízhatóság is lényegesen jobb. A jelátadás, az adat átadás terén és a valós idejű információcserét is hatékonyabbá teszi. Tehát az 5G kínálta lehetőségek kihatással van nem csak az informatikára, de a közlekedésre, az iparra, a szállításra, a mezőgazdaságra, a szórakoztatóiparra, stb. A robotika alkalmazását is segíti az ipari termelésben, a szolgáltatás nyújtásban, illetve az energiahálózatokban a hiba feltárást is támogatja. A közelmúltban egyre inkább ismerté vált és tudatossá vált, hogy milyen kényes kérdéseket vet fel ez a technológia társadalom egésze szempontjából, valamint az ellátás biztonsága szempontjából, akár EU-n kívüli szállítókról beszélünk. És most ezzel elérkeztünk a biztonság kérdéséhez. Az 5G biztonsági szempontjai mellett a technológia által kínált hasznot is figyelembe kell venni, amit a különböző tevékenységek során ez lehetővé tesz. A kihívások kapcsán azonban meg kell említeni, hogy a tanács egy konklúziót fogadott el decemberben, kifejezetten az 5G-vel kapcsolatos biztonsági kockázatok mérséklése érdekében. A kiberbiztonságot mindenféleképpen együtt kell kezelnünk az 5G technológia telepítésével. És világosan kell azt is látnunk, hogy az EU-nak stratégiai autonómiát kell kialakítania ez egy geopolitikai prioritás, a szuverenitás igen magas hangsúlyt kap a prioritások között. A biztonsági kihívások megvitatása kapcsán tavaly márciusban az Európai Tanács felkérésére a bizottság egy ajánlást dolgozott ki az 5G rendszer európai szintű kiépítésére, és az első lépés már a tagállamok megtették, elvégezték a nemzeti felmérést, kockázatelemzést, mégpedig a bizottság technikai segítségével, illetve a kiberbiztonsági ügynökséggel közösen. Tehát együttműködünk a tagállamokkal, egy koordinált európai kockázat felmérést jelentettünk meg tavaly októberben, valamint egy eszköztárat is kidolgoztunk. A kutatás és innováció terén a biztonság technikai szempontjaival már régóta foglalkozunk PPP-k keretében, és egy dedikált munkafolyamat is beindult a tagállamokkal közösen, ennek kapcsán megvizsgáltuk, pontosabban a biztonsági munkacsoport vizsgálta a biztonsági szempontokat, és együttműködtünk az konkrét projektekben is, például az 5G Ensure programben, programban, ami kockázat alapon működik, feltárva a várható kockázatokat. Tehát nemzeti és európai szintű kockázat felmérést követően mindenki tisztán látja, hogy fontos az együttműködés, a tagállamoknak is nagyon komolyan kell venniük ezt a témát, és most az enyhítő intézkedések eszköztárán dolgozunk, és ennek kapcsán meghatározzuk, hogy a tagállamok milyen feladatot kell, hogy eljáts, ellássanak a különböző fenyegetettségek, kockázatok beazonosításában, és ez biztosíthatja az egységes fellépést a kiberbiztonság terén. A munkát a hálózat és biztonsági irányelv alapján egy együttműködési munkacsoport végzi. Az infrastruktúra biztonságával is foglalkoznunk kell, amelyet az 5G technológia kiszolgál. Emellett figyelembe kell venni, miután komoly stratégiai szerepe van az 5G technológiának, hogyan lehet biztosítani a teljes ellátási láncolat minden szereplőjének a részvételét. Két nagy hálózati berendezés és szolgáltatás nyújtója európai, és ez, erre büszkék lehetünk, ezt a szerepet, ezt a pozíciót meg kell őriznünk. De globális összefüggésben ez önmagában még nem biztosítja a sikert, vagy az ellátás biztonságát. Tovább kell fejlesztenünk, és olyan technológiákat kell kifejlesztenünk, amelyek a jövőbeni infrastruktúrák gerincét fogják képezni. Az egyik kulcskérdés, amit az önök szakbizottsága is majd megtárgyalja, a standardizálás. Hogyan ítéljük meg a stratégiai kapacitást, az egyes elemek biztonságát? A koordinált kockázat elemzésben már feltártunk néhány biztonsági kihívást. A kiberbiztonsági tanúsítás nagyon fontos folyamat, ezt hangsúlyozni kell, miközben tisztában kell lennünk, hogy milyen korlátokkal nézünk szemben a fizikai infrastruktúra tekintetében. Fontos, hogy a tagállamok is közlemük, közreműködjenek ebben a munkában, a tanúsítás fontos prioritást kell, hogy kapjon. És az egyes ágazatok szereplői, az energia ágazat, vagy a pénzügyi ö, szektor specifikus kockázatokat ö, hordoznak, tehát ö, ezekkel is számolni kell az új technológia kapcsán. A kiberbiztonsági kockázatokkal mindenféleképpen foglalkoznunk kell, és ö, a kiberbiztonsággal foglalkozó ügynökségeknek valós idejű aktív szerepet kell játszaniuk a biztonság területén. My apologies. Elnézést az tolmácsoktól, és én ír vagyok, tehát komoly kommunikációs problémákkal küzdöm. Elnézést, hogyha túl gyorsan beszélek. Köszönöm minden esetre, hogy figyelmeztetett. A bizottság egyébként aktívan részt vesz a globális folyamatokban is. Az 5G szabványosítási folyamata 3GPP-n belül annak keretében történik. Az európai szereplőket arra ösztönözzük, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban, és ennek következtében számos európai szabadalom létezik, tehát ez is jelzi, hogy aktív, folyamatos szerepet játszunk. És az elnök asszony és külön kért arra, hogy ismertessem Lebroton biztos úr által elmondottokat. Az iparágakkal, a tagállamokkal együttműködünk a szabványosításban, és az akcióterv keretében a spektrum engedélyeztetést szorgalmazzák a tagállamok, ami mindenféleképpen hasznos lesz a gazdaság és a társadalom számára. Ugyanakkor viszont oda kell figyelnünk arra is, hogy a következő technológiai generáció hogyan alakul és amint az 5G kézzelfogható valóságá válik, a jövőbeni hosszú távú szuverenitás kérdésével is foglalkoznunk kell. Az 5G az egyes ágazatokat integrálni fogja, úgyhogy a klasszikus távközlési modellen túl kell gondolkodnunk, és rengeteg adat fog majd rendelkezésre állni. Tehát arra kell törekednünk, hogy egy zökkenőmentesen működő platform létezzen, ami valós idejű működést tesz lehetővé, és amit a hálózati ellenőrök folyamatosan figyelme, figyelemmel tudnak kísérni, és a kiberbiztonsági szervezetek is ellenőrizni tudnak a gazdaság biztonságos működése érdekében. Tehát ez a törekvése a biztos úrnak, és a következő pénzügyi kereten belül egy új partnerségre teszünk javaslatot az intézmények között. A Smart Network and Services névre hallgat ez, ami a 60 felé történő elmozdulást teszi majd lehetővé és ez lehetővé teszi az 5G sikeres megvalósítását is. Ezt erre kell törekednünk, hogyha a vezető szerepünket meg akarjuk őrizni. Tehát az új technológiával kapcsolatosan ezek az elképzeléseik, és végezetül a konkrét kérdésre az 5G biztonságára rátérve, most nem a, csak a védelem területére gondolok, hiszen vannak természetesen ilyen védelmi szempontok, kihatások, de a civil felhasználásban tudjuk, hogy a műholdas kommunikációnak komoly szerepe lesz a jövőben, különösen a low Earth orbit műholdakra tekintettel, ami lefedettséget biztosíthat távoleső területeken, az adatáramlás, a szállítással, a logisztikával és más tevékenységekkel is szorosabban összefügg, és ezeket biztonságosabbá kell tenni a műholdas komponens révén. Ez azt jelenti, hogy Európa egy kvantum típusú műholdas technológiát tud megvalósítani, ami magas szintű kiberbiztonságot is nyújt. Azt hiszem, hogy már egy kicsikét túl léptem a hatáskörömön, de majd más, a kolléga majd erről részletesebben fog szólni. A bizottság és fantalajen biztos, ö, elnökasszony is hangsúlyozta az 5G szerepét, és különös tekintettel az 5G szabványokra, abban a szempontból, hogy kiterjeszthessük, megerősíthessük Európa szuverén szerepét ezen a területen, és a mandátumokon belül igyekszünk ezt a célkitűzést elérni, a biztonság, a kiberbiztonság, a kommunikációs hálózatok lesznek a figyelmünk homlokterében. Köszönöm szépen, átadom akkor a szót Morszabinszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők, hölgyeim és uraim. Megragadom ezt az alkalmat, hogy egy kicsit szóljunk az ötödik generációs kommunikációs hálózatokról. Figyelembe véve a az, hogy milyen gyorsan változik a biztonsági környezet, az Európai Uniónak természetesen szüksége van arra, hogy közös politikáját kidolgozza, és hatékonyabban vegyen részt a különböző katonai műveletekben. A biztonság különösen rámutat arra, hogy mennyire fontos az információs kommunikációs te- eh, technológiáknak a biztonsága, amelyek biztosítják az adatoknak a teljes körösségét, eh, sérthetetlenségét, és eh, minden egyes hozzáférésnél fontos a bizalmasság az adatoknak és az integritása, illetve az egész rendszereknek is vonatkozik ez. Ezért a különböző uniós fellépések sikeressége nagyban működik attól, hogy ezek az infrastruktúrák mennyire és szolgáltatások mennyire védettek. Ezek a komoly eszközök segítik a parancsnokokat abban, hogy megvalósítsák a rájuk bízott feladatokat, illetve a katonasság feladatait. Az Európai Unió katonai ereje az elsősorban a katonai céloknak kell, hogy megfeleljen, és ezek a, a kiberbiztonsággal foglalkozóknak van az a feladatuk, hogy megtervezzék, segítsék ezeknek a rendszereknek a kidolgozását, telepítését, és megfelelő kibervédelmi megoldásokat találjanak. Ez szükséges ahhoz is, hogy eh, azonosíthatóak legyenek az igények a különböző missziókban, illetve a parancsnokságokat is eh, támogassák, és megfelelő megoldásokat találjanak, illetve megfelelően alkalmazzák a különböző rendelkezéseket a, vide, a eh, veszélyek elhárítása érdekében. Hangsúlyoznom kell, hogy az európai entitások is tehetnek javaslatokat a technológia alkalmazásával kapcsolatban. Ugyanakkor nekünk szerepünk az is, hogy katonai szempontból a lehető legjobb tanácssal lássuk el a tagállamokat. Ezek a technológiák, különösen az ICT, nagyon gyorsan változó munkakörnyezetet jelent, ez különösen igaz a katonai környezetre a tengerészeti, szárazföldi erők esetében is nagyon, bonyolító, nagyon bonyolult és feladatokat kell, hogy kezelni tudjanak, illetve a technikai rendszerek is rend, rendkívül bonyolultak, különböző internet protokolloknak is meg kell, hogy feleljenek. És ezek nem olyan technológiák, amiket egyszerűen a polcról leemelve be lehet vezetni teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a digitalizálása a közösségeknek, az államoknak az azt is igényli, hogy a különböző jelenlegi és jövőbeni veszélyeket is figyelembe vegyük. Biztos, hogy az 5G technológiától függeni fogunk a jövőben, nem tudjuk kikerülni sem a polgári, sem pedig a katonai alkalmazások területén. Ehhez a megfelelő infrastruktúrákra van szükség katonai szolgáltatók részvételével, akik tudják segíteni a katonai mobilitást, illetve a megfelelő kereskedelmi szolgáltatóknak is, például internet szolgáltatókat és műholdas szolgáltatókat is be kell vonni ebbe a munkába a, ezen belül van az 5G-nek a kiberbiztonsági kérdése. Meggyőződésünk, hogy az 5G technológiának az alkalmazása az unióban belül komoly kiberbiztonsági kérdéseket fog felvetni, mindazok mellett, amelyek már jelenleg is fennállnak. És ez fontos abban a szempontból, hogy teljesíteni tudjuk katonai feladatainkat. Hogyha egyszer már a katonai célokra bevezetésre kerül az 5G technológia, vagy különböző katonai hadműveleteket erre építünk, akkor már csak nagyon kevés lehetőség lesz arra, hogy az 5G megoldásokat megfelelően kezeljük és biztosítsuk az ilyen technológiák biztonságosságát. Éppen ezért ezek a vegyes rendelkezéseket úgy kell kialakítani, ezeknek gazdasági, politikai és ipari E szempontjait is figyelembe vesszük. Amikor értékeljük az 5G-t, akkor azt is látnunk kell, hogy a katonai hadműveletek a természetüknél fogva különböző interoperabilitási biztonsági követelményeknek is meg kell, hogy feleljenek, és éppen ezért egy magasabb szintű kiberbiztonságot igényelnek. Az ICT 5G-vel kapcsolatos sérülékenysége adott esetben meghiúsíthat egy-egy katonai műveletet. Egy-egy missziónak a kudarca komoly politikai következményekkel is járhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk. Miből állhatnak ezek az intézkedések? Először is közös biztonsági szabványokat, sztenderdeket kell bevezetnünk, ugyanezeket kell előírni valamennyi 5G technológia szállítójának, Biztosít, bizonyítaniuk kell, hogy nem függnek semmiféle nem uniós kormányzattól vagy egyéb erőtől. Hogyha a közösség elhatározta, elkötelezte magát, és bízik egy 5G-s technológiának a megtervezésében, kidolgozásában, akkor az 5G sokkal egyszerűbbé, illetve komplexabbá fogja tenni az irányítási rendszert, mert valójában sokkal több érintett fél fog ebben részt venni. A szoftver, hardware szállítóknak fontosabb szerepük lesz, és a különböző hálózatkontrollban is megoldásokat kell találniuk, ami önmagában is már egy kiberbiztonsági problémát jelent. Az ellenőrzése a szállító láncnak ugyancsak egy nagyon komoly kihívást jelent, és azzal, hogyha növekszik a résztvevők, az érintettek száma, akkor ezek a feladatok is még nagyobb kihívást fognak jelenteni. És végül, de nem utolsó sorban, a várható komplexitása a rendszereknek több, nagy, több személyzetet is fog igényelni a karbantartáshoz, az, a kezeléshez, adminisztráláshoz és a biztonság megvalósítása érdekében. Éppen ezért fontos, hogy figyelembe vegyük az emberi erőforrás korlátait is, amelyekkel már ma is számolnunk kell. Végezetül az 5G technológiák és ezeknek a potenciális felhasználása Európai Uniós katonai műveleteknél mindenkinek komoly fejtörést és kihívásokat jelent. Ennyi. Elnök asszony, köszönöm szépen, tábornok úr, és akkor most átadom a szót Szelmixer úrnak. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni Donahoil úrnak. Említette, hogy európai ö, technológiai szuverenitásra van szükség az 5G-vel kapcsolatban. Ugye stratégia autonomitásról is beszélünk, és amikor ezt a katonai kontextusban vizsgáljuk, akkor az Európai Unió autonóm katonai erejéről beszélünk, de hát, hogy ne kelljen olyan erő, dolgokra támaszkodunk, amit az Egyesült Államok biztosít számunkra. Most itt tulajdonképpen Kínáról beszélünk, amelyik ugyancsak szeretné elérni hogy független legyen az amerikaiak fejlesztéseitől, technológiáitól. A kínai technológiai hegemónia az nem lenne jó Európa számára, illetve akkor nem tudnánk biztonságosan üzemeltetni az információs rendez, rendszereinket. És a második kérdés, hogy a kínaiak, amikor vezető szerepre törnek az 5G technológia területén. Vannak-e más részevők is, akik ennek a technológiának elemét szolgáltatják, illetve például az Android operációs rendszernél. Véleménye szerint ezek arra törekszenek, hogy teljes szuverenitást érjenek el, és senki ne kelljen támaszkodniuk, például se az európaiakra, se az amerikaiakra, vagy eh, van-e egyéb eh, kritikus elem, vagy pedig csak az 5G-ről beszélünk, és csak az 5G kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Elnök, köszönöm szépen, most először a kérdéseket összeszedjük, és utána majd összefogottan tudnak válaszolni Krisz Péterz a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm az előadóknak az 5G-vel kapcsolatos tájékoztatójukat. Amennyire én tudom, az 5G-ben nagyon nagy gazdasági lehetőségek rejlenek, de viszont biztonsági problémákat vet fel. Nem csak a honvédelmi területen, de tudjuk a NATO-nak, de az Europol számára is a rendőrségnek is problémája, hogy ahhoz, hogy szembe tudjon szállni a bűnözőkkel, az 5G az komoly biztonsági kérdéseket vet fel. Természetesen az 5G az kiberbiztonság szempontjából problémás. És azt is elmondhatjuk, hogy a múltban voltak komoly példák, hogy mit jelent a Picanol eh, vállalat is eh, például áldozata lett a kiber eh, biztonság hiányosságának, és ennek komoly következményei is lettek. A harmadik felvetésem, hogy azt említette, és biztosan igaz is, hogy a kiberbiztonság az nemzeti kompetencia. Itt most meg ez egy komoly problémát jelent, mert amikor európai szinten vezetünk be kiberbiztonsági tárgyalásokat és szabványosítást, akkor viszont, de utána viszont a tagállamok maguk dönthetnek, vagy kell, hogy döntsenek. Tehát ez a kérdés, ez nem csak a kiberbiztonság területén probléma, hanem geopolitikai kérdések esetén is. Öt kollégám említette Kínát, Amerikát, egyebek, és ez nem csak műszaki technikai ö, ö, vita, hanem a kiberbiztonság, mint olyan, és a biztonság minden területen, a geopolitikai ö, kérdésekben is ugyanez a helyzet európai szinten. Meg kell mondjam, hogy az Európai Bizottságnak a, és Európának a válasza jó, valamit csinálunk, megpróbálunk bevezetni tanúsítási rendszert, egyebeket, de tagállami szinten van a kompetencia. Ez viszont komoly problémát jelent. És a kérdés az az, hogy tehetnénk-e többet európai szinten, mint amit eddig tettünk. Nagyon kreatívnak kellene lennünk szerintem, és egy másik elem, hogy és természetesen eh, kompetensek vagyunk, hogy a belső piacon a szabályokat eh, biztosítsuk, ami európai szintre is vonatkozik. El kell kerüljük a monopóliumokat, és biztosnak kell lennünk abban, hogy eh, nem sérték meg a szubszidiaritási szabályokat, és akkor talán ezeket a az 5G-s kiberbiztonság és egyéb kérdéseket is tudjuk majd kezelni, de jelen pillanatban, is itt jön a kérdésem, nekem az a benyomásom, hogy még nem találtuk meg a megfelelő európai szintű válaszokat arra, hogy a biztonsági por, kérdésekre a NATO-nak, az Európolnak és egyéb szolgálatoknak megfelelő válaszokat tudjunk adni. Köszönöm. Merci, Monsieur Basescu. Köszönöm szépen, Basescu úr. Thank you. I'm not afraid about security. <laughs> I have another question. Nem vagyok, nem vagyok egy félős típus, ami a biztonságot illeti, más kérdésem van. Az 5G nyilvánvalóan komoly javulást fog hozni, gazdasági javulást. A probléma az az EU-n belül, hogy a később csatlakozó országok hogyan tudják behozni a lemaradásukat a régi tagállamokhoz képest. Ez a rendszer felgyorsítja a fejlődést. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság fogja ezt a megoldást támogatni, hogy egyenlő legyen az eloszlása az 5G-nek minden tagállamban. Ez az, amit eh, a kevésbé fejlett országok akarnak, választ erre a kérdésre, és olyan programokat, amelyek révén minden EU tagállam egyenlő eséllyel tudja ezt a lépést megtenni. Kerszosz úr következik. Köszönöm. Úgy tűnik, valójában már kiestünk az 5G rendszerből, a versenyből, de a 6G rendszerért még érdemes küzdeni. A nemzetközi pénzügyi sajtót olvasva úgy tűnik, hogy a kínaiak már 60 milliárd eurót fektettek be, például adókedvezmények, vagy állami támogatások formájában, azért, hogy kifejlesszék az 5G rendszert. Igen, mi akkor a 6G-t akarjuk kifejleszteni, de mégis mennyibe kerül ez majd? Intézményközi megállapodás vagy együttműködés kell hozzá. Az Európai Unió problémája az, hogy mindig beszélünk dolgokról, és aztán soha nem vagyunk hajlandók finanszírozni azt. Donahue úr tud-e adni további részleteket ennek a dolognak a pénzügyi kilátásairól? Köszönöm. Bonfrisco asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A központi kérdés eh, valóban pont ez, eh, leszámítva azt, hogy eh, Kína hatalmas pénzügyi eszközöket fordít az 5G-re, illetve saját cégei fejlődésére, mi pedig ugye nálunk meg még piaci problémák is vannak, nagy kihívások, nekünk egy nagy jövőkép, egy stratégiai autonómiára, eh, van szükség egyfajta európai szuverenitásra. Mi soha nem javasoltuk azt a VTO-nak, hogy ennek, ezeket a piaci szabályokat felülvizsgálják, eh, azért, mert eh, annyira kiegyensúlyozatlan a helyzet az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió és Kína viszonyában. Az 5G az egyik olyan terület, ahol a rövidtávú haszon elfedi azt a hatalmas nagy pozitivitást, amelyet feltételeznek a befektetések a munkakörülményekben, a társadalom számára, az életviszonyokban, és ezért is van szükség arra, hogy az 5G-ben a kettős felhasználás vonatkozásában is többet tegyünk, és megvédjük magunkat a támadásoktól. Ne csak azt tegyük meg, ami szükséges, hanem annál többet is a tagállamok tartsák meg a saját döntéshozatali autonómiájukat ebben a, ebben a témában, de egy olyan keretben, amely egyfajta közös normani, normatív keret az Európai Unió szintjén. Az igaz, hogy a kínaiak technológiailag előrébb járnak, miközben e, egyes európai cégek részterületeken e- előrébb vannak a kínaiaknál, ezeket támogatni kellene. Merci, Madame Fotiga. Köszönöm, Fotiga asszony következik. Mikrofon. Microphone, please. Yeah. There are many myths, uh, Nagyon sok mitosz van ezzel a témával kapcsolatban. 5G hatalmas lehetőséget tartogat növekedési, technológiai, fejlődési szempontból ugyanakkor nagyon sok kihívást is eh, a szedének eh, azt gondolom, hogy a biztonsági tényezőkre kellene koncentrálnia. Eh, az EU és NATO viszonylatában is. Mi azt gondoljuk, hogy a kiberbiztonság the first uh, area of cooperation. A legfontosabb együttműködési terület a szervezetek között. Ezért értékelnünk kell azt, hogy mire jutott ez a, az együttműködés a Varsói NATO csúcs óta, 50 nyilatkozat óta monitorozni kellene minden egyes napirendi pontot. Persze sok ország számára a Kína által gerjesztett fejlődés aggodalomra ad okot, ezzel is foglalkozni kell. Nevezzük nevén, itt nem csak versenyről van szó, polgári felhasználásban, hanem van egy hatalmas biztonsági tényezője is, különös tekintettel Kína katonai megerősödésére. Köszönöm. Bruckner úr következik, és ezzel is zárom a hozzászólók listáját azért, hogy jusson idő a válaszokra. Biam. Köszönöm szépen. Korábban már röviden érintettük azt a problémát, ami nem az illegális adat lehívásról, hanem a legális adat használattal kapcsolatosan jelentkezik. A polgári területről beszélek most, számos cég a feltételül szabja, hogy az összes adatot lekérdezhesse, vagy hozzáférhessen a Google például, és mások. Egyébként ez a katonai területet is érinti. A Cambridge Analytica példáját szeretném említeni, ami az 5G technológiával minden egyes személy adataihoz hozzáférhet és eh, a világon eh, legalább száz választást befolyásolt ilyen primitív adatokkal a Cambridge Analytica. Úgyhogy a jövőben ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy mindannyiunkról eh, részletes adatok állnának rendelkezésre, amelyet ellenőrizetlenül befolyásolásra lehetne felhasználni. És ez rögtön átvezet a katonai területre is, a titkos szolgálatok területére, a megfigyelési technológiákra. Itt most nekünk sürgetően megfelelő európai jogszabályra van szükség ezeken a területeken, ami nehéz, hiszen az amerikai partnereink ezt elleneznék, de ez a mi katonai biztonságunk szempontjából rendkívül fontos. Köszönöm. Merci. Monsieur O'Donoghue. Donahue úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a képviselők ennyire eh, átlátják eh, a kérdés politikai és eh, technikai fontosságát. Nyilván az előbbi az, amivel, amire önöket megválasztották és én így lehet, hogy csak technokrata választ tudok adni a kérdéseikre. Egy dolog teljesen világos, és a biztos is ezt hangsúlyozta, Mexer úr felvetette, ezt a bizottság ajánlása, ami az eszköztárat az útjára bocsátotta, nem egy konkrét országra vonatkozik, hanem az összes országra, az összes szolgáltatóra az 5G technológia integritása érdekében. Ezt komolyan kell vennünk. És itt el kell kerülnünk, hogy valakikre konkrétan mutogatunk, hiszen a magas szintű biztonságot az ellátási lánc minden szereplője esetében biztosítani kell legyen az Európa, Kína, az USA vagy bármelyik más területe a világnak. Tehát a bizottság nyitott, és készek vagyunk elfogadni azt, hogy bárki belépjen a piacunkra, de a szabályokat be kell tartania, és auditáltathatóak kell, hogy legyenek, mégpedig valós időben. Ez nagyon fontos az európai térségben. A munkánkat, mint ahogy említettem, az országok kockázatfelmérésére alapoztuk, tehát a tagállamok, ha valamilyen kockázatot beazonosítottak, akkor azt kezelni kell, és az eszköztár ezt fogja szolgálni. És ez követelményeket támasz minden tagállammal szemben vonatkozóan minden potenciális szállítóra. Itt már jó ideje komolyan foglalkozunk a kiberbiztonsággal, de ennek egy plusz dimenziója, ami egyre inkább a figyelmünk előterébe kerül, ez az állami szereplők szerepe. Az egyes szállítók hogyan kapcsolódnak az államhoz, akár egy harmadik országban, és annak ellenére, hogy egy berendezés megfelel a legszigorúbb szabványoknak is, tisztában kell lennünk, hogy még a hamisított hálózatokat is aktualizálják, és a berendezés szállítója ez, számára ez konkrét szerepet biztosít. Ezt mindenféleképpen kezelnünk kell az eszköztár keretében, hogy mi történik a hálózatokkal. Az állami szereplők, vagy a kormány által megbízott szereplők szerepével is foglalkoznunk kell a kiberbiztonság összefüggésében. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzetbiztonság tagállami hatáskör. Minden esetre számomra megnyugtató, hogy a tagállamok nagyon szorosan együttműködtek, és már rögtön a kezdetektől fogva a bizottságot arra kérték, hogy mi is vállaljunk szerepet. A kiberbiztonság nem pusztán biztonsági kérdés, lehet, hogy ez most zavarosan hangzik, ez egy belső piaci kérdés is. A belső piacunk nem működhet biztonságosan, hogyha a kiberbiztonság nem magas szintű. Ez az interneten hozzáférhető adatokra vonatkozik azok megfigyelésére. Most elnézést, hogy túl sok részlettel mutatom önöket, de minden esetre eléggé ironikus, hogy a rendészeti szervek számára is gondot okoz, ha ők nem férhetnek eh, hozzá a technológiához, akkor mi a szerepelnek az eh, 5 Minden esetre vannak jogi eszközök arra, amelyek lehetővé teszik eh, a kommunikációhoz való hozzáférés vagy lehallgatásokat a rendfenntartó szervek számára. Ez a jogszabály, ez a követelmény változatlan fennmarad, minden esetre a technikai eszközöket ehhez biztosítani kell az 5G környezetben is. A PPP keretében mi szorosan együttműködünk a DJ Home-mal, illetve a Europol-lal. Ami a finanszírozást illeti, talán további információkat majd a titkárságnak el tudok még ezzel kapcsolatosan mondani. Az akcióterv arra törekszik, hogy az összes tagállam 2025-ig megvalósítsa az 5G technológiát. Nyilván eltérő ütemben ez a földrajzi sajátosságoknak, vagy a háttérnek is betudható. Minden esetre a kutatási tevékenységet fokozottan kell végezni. 3 milliárdot fordítunk a konnektivitásra, ennek nagy része ennek a keretnek a konnektivitást fogja támogatni. Más célzott kutatási innovációs eszközök is vannak, amelyek a KKV-kat is bevonják majd. a Balt és közép-európai országokban jártam közel múltban, és eh, semmi szégyelni valójuk nincs, ugyan, nincs, ugyanis eh, egyik másikuk eh, sokkal előre haladottabbak, mint Európa más részében. Úgyhogy ezt is fel kell majd használnunk az új kutatási programban. És még egy dolgot, néhány képviselő felvetésére. Európa nincs elmaradva az 5G tekintetében, bármilyen híreket hallanak is propagandisztikus jelleggel. Mint ahogy említettem, két fontos szállító európai, akik az első három között szerepelnek, és az 5G technológia összszabadalmának 35 százaléka az ő tulajdonukban van. És ha négy fő üzemeltetőt vesszük, Breton biztos is elmondta, hogy 56 százaléka az összes szabadalomnak az ő birtokukban van. Tehát az európai vállalatok erőfeszítéseinek, a kutatási erőfeszítéseknek köszönhetően mi jó helyzetben vagyunk. Ami pedig a meg, teljes megvalósítást illeti, igazából nincs még 5G-s technológia. Voltak bejelentések, de ezek alapvetően a 4G technológia alapján működnek az USA-ban is van valóban gyors, fix vonalas kommunikáció, de ez nem 5G technológia még. Ez akkor valósul majd meg, hogyha az összes szabvány jövőre elkészül. Éppen ezért az a törekvésünk, hogy már idén kezdjük meg a technológia teljes kiépítését, hogy 2025-ig elérjük a célunkat. Breton biztos által az elmondottak szerint a vezető szerepünket meg kívánjuk őrizni. Remélem, hogy az összes kérdésükre válaszoltam, amennyiben nem, akkor további részletekkel tudok még majd a titkárságnak szolgálni, hogy az új MFF keretében milyen terveink vannak. Köszönöm, nem fogom elismételni azt, amit Odonaki úr már elmondott. Együtt működünk, ahogy azt a beszédemben is mondtam, ami a tagállamok felkészültségét illeti az 5G technológiára, és eh, annak a következményeit. Mi csináltunk egy csomó dokumentumot, különösen kiberbiztonsági témában. Eh, az 5G számunkra a különböző szolgálatok közti kapcsolatot teremti meg, és nagyon sok szolgáltatást fog nyújtani az ügyfeleknek is. Az 5G természete rendkívül komplex, ráadásul az eh, a mesterséges intelligenciát is eh, lehetővé teszi, ami azt jelenti, hogy eh, veszélyesebb ebben az értelemben, és több lehetőséget ad a rossz embereknek, hogy valami kárt okozzanak a polgároknak az EU-NATO együttműködést illetően azt tudom mondani, hogy van egy közös nyilatkozat, ez alapján dolgozunk, és szoros kapcsolatban állunk a NATO-s kollégákkal a kiber dokumentumokban is összefésüljük azt, amit ők tesznek, meg mi, amit mi teszünk azért, hogy a kiberfenyegetésekre az összes tagállamunk fel tudjon készülni. Szokásos, rendszeres, alacsonyabb szintű találkozóink is vannak, oktatás, képzés. Különösen fontos, főleg az oktatás, mert az embereknek fel kell készülniük arra, hogy hogyan kezeljék ezeket a fenyegetéseket. és Sokan annak sincsenek tudatában, hogy a korszívójukban mondjuk van egy kamera, vagy egy mikrofon, amit felhasználhatnak, eltéríthetnek rossz emberek arra, hogy kémkedjenek lehet, hogy nem fontosak ezek az információk, de végül is fontosak, mert fel lehet őket használni. arra, hogy rávegyenek embereket olyasmire, hogy elfogadhatatlan dolgokat hajtsanak végre. Az EU-NATO együttműködésben sok mindent teszünk Találkoztunk az NCIA főigazgatójával, ez a kommunikációs ügynökség. Beszéltünk arról, hogy tízezer katona foglalkozik kiberbiztonsági kérdésekkel. Azt gondolom, hogy több katonai jellegű kérdés nem lett feltéve annak tudatában kell lenni, hogy itt nem csak a hálózati berendezésekről van szó, hanem a dolgok internetjére, az internethez kapcsolt dolgokra, eh, eljövetelére kell eh, felkészülnünk, amely dolgokat különböző célokra lehet felhasználni. Ezért is kell létrehozni azt a kerületet, eh, keretet, hogy ez készen álljon mielőtt ténylegesen használják ezeket a rendszereket. Köszönöm a két vendégünknek, hogy felvilágosítást nyújtottak. Odonahiu úr, kicsit szokatlan, hogy itt a Szede Bizottság előtt jelent meg. Szabinszki úrnak is köszönöm. chers collègues, je vous propose de reprendre. Köszönöm, kedves kollégák, akkor azt javaslom, hogy folytassuk. Most egy eszmecsere következik az iraki biztonsági helyzetről és az EU-nak az iraki missziójáról. E, elég nehezen hallom magam ebben a zajban. Nos, e, tehát e, itt van köztünk Stefano Toma, aki a külügyi szolgálat igazgatója, illetve Vincenzo Coppola altábor nagy, aki a polgári műveletekért parancsnoka. Kedves kollégák, örülök, hogy itt vannak. Önök is nyilván követték azokat az eseményeket, amelyek a közelmúltban következtek be. Amerikai bázisokat ért támadás, illetve eh, dühös tömeg támadta meg az amerikai nagykövetséget. Ezt követően kassem Szulajmánit eh, kiiktatták az amerikaiak, és ezt követően eh, Assadira és Erbilre lőttek ki eh, az a iráni, iráni rakétákat. Úgy tűnik, hogy Irak hadszintérré vált ebben a eh, közelkeleti konfrontációban, és e, ebben volt egy jelentős feszültség növekedés az amerikaiak és az irániak között, ehm, komoly kockázata van az eszkalációnak, ez Irak ennek a konfliktusnak az első számú hadszintere. E, fontos, hogy mi történik az európai erőkkel. Ott különböző koalíciókban vesznek részt, többek között a Daesh ellenes koalícióban, illetve van az EUAM Irak misszió is, az iraki parlament negatív jelzéseket küldött azzal kapcsolatban, hogy akarnak-e külföldi csapatokat Irakban, és ez különösen aggasztó. A jelenlegi válság e, gyengíteni fogja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az iszlám állam maradéka ellen e, teszünk Irakban és Szíriában miközben már az amerikai erők kivonása, illetve a török offenzíva is bonyolították a helyzetet. Az az erőszak, amely az Irakban kialakult a tüntetések után és az erőszak alkalmazása után, ez megint kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe legyen ennek a missziónak Euró Irakban. Mielőtt megadnám a szót a szakértőknek, beszámolok arról, hogy az EU Irak elnöke vezetője nem lehet itt köztünk, ezt én sajnálom az viszont jó lenne, hogyha szokásosan, vagy rendszeresen el tudna jönni a parancsnok ebbe a szakbizottságba, amely a demokratikus ellenőrzést gyakorolja az Európai Unió parlamentje által. Nagyon örülnék neki, hogyha ezt az üzenetet mindenki érdekében átadnák a misszió vezetőjének, eh, a PSDC misszióról van szó. Most megadom a szót Stefano Tomának. Merci beaucoup, merci beaucoup. Köszönöm, elnök asszony, eh, köszönöm mindenkinek ezt a lehetőséget az előadásomban. Azokra a dolgokra fogok eh, koncentrálni, amelyek a misszió stratégiai felülvizsgálata szempontjából fontosak. Elemeztük a múltját és jövőjét eh, a, ennek a műveletnek. Kopola tábornok eh, majd eh, beszámol a, magáról a misszióról, aminek a parancsnoka. Az iraki helyzet az nem volt teljesen váratlan, abban az értelemben, hogy a közelmúltban bekövetkezett önáltal is ismertetett nehézségek eh, előtt már voltak eh, nagyon komoly tüntetések, amelyek eh, politikai dimenziót kaptak, megkérdőjelezték a rendszer elemeit. 2019. novemberében például lemondott az iraki miniszterelnök is, tehát bonyolult és Átláthatatlan volt a helyzet, amely nyilván kihatással volt magára a misszióra, a missziót. 2017. októberében indítottuk az iraki hatóságok kérésére. Ők a biztonsági ágazatukat akarták megerősíteni, stratégiai eh, szakértőket kértek, a tagállamok akkor úgy döntöttek, hogy egy ilyen jelenlétre van lehetőség, de azóta nyilván megváltoztak a dolgok. Nagyon sok dolog kihatással van az ottani erőfeszítéseinkre. Azt el kell mondani, hogy az iraki kormány felállása sokáig tartott, ami csökkentette az előrelépést az SSR témában, illetve más szereplők is vannak, például a népi mozgósítási erők, amelyek magukban is komplex szerkezetűek. A, bonyolult tehát a helyzet, és nagyon nehezen érhetőek el az iraki hatóságok is, ezért igazodni kellett a helyzethez. Ez az SSR helyzet, illetve folyamat bonyolult volt, de más tényezőkben, például az egyes a nemzetközi szereplőkkel való együttműködésben azért értünk el eredményeket. Megvizsgálva a helyzetet, arról is gondolkoztunk ebben a stratégiai felülvizsgálatban, hogy mit lehet most tenni. Az értékelésünk az, hogy most jött el az ideje annak, hogy most, most egy olyan idő van, amikor a jelenlétünk még inkább szükséges, és olyan hálózatokat hoztunk létre, kapcsolati hálókat, amelyek az EU-t megbízható partnerként jelenítik meg az iraki partnereink szemében. Az EU gyakorlatilag másokhoz képest egy megbízható, semleges partner. Ez a mi szerepünk. Ebből ez a részint az EU-annak is köszönhető. Az EUAM fontos az ország biztonsága szempontjából is, hiszen a, csak egy látható jelenlét ad a partnereink felé olyan jelzést, hogy mi elkötelezettek vagyunk a stabilitás mellett. A felülvizsgálatban megállapítottuk, hogy fontos a küldetés, és ezt fenn kell tartani, illetve az Irakban bekövetkező változások, amelyek egyébként kívülről jönnek, hiszen Irak most jelenleg egy olyan ország, ahol leginkább lejátszódnak máshol indult folyamatok, ezért is kell nekünk ott jelenlétet fenntartani a a stabilitás eh, fenntartása érdekében. És akkor ezzel én át is adom a szót Kopola tábornoknak. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottság tagjainak és a képviselőknek, hogy itt lehetek. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem. Nem fogom megismételni azokat a dolgokat, amik már elhangzottak az iraki biztonsági helyzettel kapcsolatban. Azt követően, hogy eh, Suleiman tábornokot meggyilkolták. Irakban továbbra is folynak a tevékenységek, még akkor is, hogy a biztonsági környezet rendkívül nehéz. Az iraki állam gyengesége, az újraépítése, az állami intézmények megerősítése, az különböző biztonsági kérdéseket vesz fel, és hosszú távú erőfeszítésre van szükség az unió részéről, illetve a, a tanácsadói ö, fe, tevékenységről is. Azt szeretném elmondani, hogy egy ö, iraki ö, nagykövettel itt Brüsszelben a múlt néhány nappal ezelőtt világosan különbséget tett az iraki nagykövet a külföldi erőkről, amelyeknek el kell hagyniuk az országot, és ezt azonnal pontosítani akarta, hogy itt két külön dologról van szó. egy nem civil válságkezelési feladat van Irakban. Ez egyrészt az iraki feleknek ad tanácsokat koherent módon, koherens módon, hogyan lehet a civil reformokat bevezetni, illetve lehetőséget ad arra is, hogy a regionális és provinciális megyei szinten is megfelelően tudjanak fellépni ezzel együtt szorosan koordinálja a különböző partnereknek az erőfeszítéseit ezt a missziót 2017. októberében hoztuk létre, tehát ez tulajdonképpen a terepen lévő legfiatalabb, legújabb misszió közép-afrikai köztársaságban a jövő hónapban jön majd létre egy hasonló. Irak egy olyan ország, ahol nagyon rövid idő alatt elég sokat növekedett, és a misszió ez már folyamatban van, és át, komoly átalakításokat végeznek. A kapacitásait megduplázta, Eddig a missziónak a lényege az volt, hogy a, ö, igyekezett egy megfelelő stabil partner lenni az iraki fél számára. Ö, támogatja az iraki személyzetet, a belügyminisztériummal együtt dolgoznak, és a Nemzeti ö, Biztonsági csokkal látja el az, az iraki biztonsági stratégia ö, építőjét. Ö, a nemzeti biztonsági stratégia mellett a terrorizmus elleni fellépés és a szervezett bűnözés elleni stratégia kidolgozásában is segítséget kap Irak és továbbá a humán erőforrás kezelésében. A misszió ezeken a területen sikeresen létrehozta az első megbeszélést az integrált felekkel, illetve a Frontex között, tehát különböző területeken sikerült előrelépéseket elérnünk. Nagyon szorosan együtt működünk az Unió kirendeltségvel delegációjával, és ezzel próbáljuk a, az erőfeszítéseket támogatni. Továbbá a civil biztonsági reformot is segítjük, hogy koherencia legyen mindezekben. A főbb eredmények, vagy ami jelenleg történik a terepen, tehát mi az UM egy hosszú távú folyamatot támogatunk. Szeretnék rámutatni néhány közelmúltbeli eredményre. Miután a az iraki erők bizonyították, hogy képesek a fellépni és a biztos, hely, rendet helyreállítani. Így az a különböző tiltakozó megmozdulások során az emberi jogok kezelésével adtunk tanácsokat, hogy pro, arányos legyen a fellépés és az irakiakat segítjük abban, hogy egy új rendőrségi, rendfenntartó erőkre vonatkozó jogszabályt is kidolgozzanak. Bagdadban, Ervélben, tehát regionális megközelítésben támogatjuk a civil társadalmi szervezeteket, a minisztériumokat és az igazságszolgáltatást a Irak erőfeszítéseit támogattuk abban is, hogy a kulturális örökség védelmet meg tudja valósítani, ezt az Interpolral és az Enszel együtt és ez egy kritikus forrás a terrorista szervezetek finanszírozásához. Irak és a határellenőrzés feladatoknak a megvalósítását és a Frontex segítségével. Most, hogyha tovább lépünk az iraki biztonsági reformok területén, illetve a jogállamiság, ez egy komolyabb kihívás. A mozgásszabadság, a romló közbiztonsági helyzet rontotta. Igyekeznek meghozni azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyekről mindjárt fogok szólni. A növekvő feszültség ellenére is csökkentett politikai szempontból is. A november végén a miniszterelnök lemondása arra késztette, arra, hogy új kapcsolatokat építsen ki a belügyminisztériummal, illetve az új vezetéssel. Az iraki fél kevésbé állt rendelkezésre az uniós tanácsadói missziónak. Folytatni fogjuk a munkát, tehát a tanácsadói tevékenységünket folytatjuk a rendőrség területén a hatékonyabb elszámoltatási mechanizmusokat segítünk létrehozni és a kötelezettségvállalásunk növekedett a civil társadalomon belül is, és igyekszünk az iraki lakosságnak az igényeinek jobban megfelelni. Természetesen a kihívások továbbra is azt jele, abból adódnak, hogy a rendfenntartó erők elaprózottak, a Daesh-nek időnkénti jelenléte, tehát egy, mindenképpen egy konfliktusra érzékeny területen kell fellépnünk. Hogy mi történik január után. A misszió jelenleg is rend, rendben van 20 fővel, 60 fő volt eredetileg, de egy része a személyzetnek szabadságon volt, és elhalasztották a visszatérésüket többek között az én utasításom alapján, és most kezdenek, és akkor kezdenek majd visszamenni, hogy hétfőn Irakban leszek, és meglátjuk az irakiakkal közösen, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy tovább arra is jelen legyünk, illetve hogy nagyobb személyállományjal legyünk helye, ott helyben. Mennyit fognak engedélyezni erre? illetve hogy támogatást tudjunk kérni bizonyos biztonsági szempontból nehéz területeken is. A missziót nem engedték, hogy a támaszponton kívül menjenek. Valójában két támaszpontunk van két különböző hotelban, az egyik az már eddig is a vörös zónában volt, tehát két helyszínünk van, és ebből a két helyszín között kell, hogy a személyzet is tudjon mozogni a biztonsági helyzet, illetve előírásoknak megfelelően. Az egyik az közelebb van az Egyesült Államok nagykövetségéhez. De most viszont megengedélyezték, hogy ki is menjünk ezekről a területről, csak operatív indokok alapján, korlátozott mozgástérrel és a belügyminisztérium értesítésével. Van egy közös parancsnokság, és erről már volt szó. És ez tulajdonképpen a bázisunk a belügyminisztériumban, amit használunk például az értekezletekre, a képzésekre, és így tovább. A belügyminisztérium állománya koordinálja a nemzetközi vagy nemzeti hatóságokkal, akik jelen vannak. A helyzet stabilnak mondható, egészen mostanáig soha nem támadtak bennünket, és nem ilyen tám, támadás nem érte a mi helyszíneinket, vagy a közelünkben sem voltak ilyenek. Azzal együtt, hogy tüntetések ugyan voltak, de a mi jelenlétünket ez semmilyen módon nem érintette, igaz, kevesebbet mozgunk. A hétfői látogatások után valószínűleg felül kell majd vizsgálnunk bizonyos intézkedéseinket, amelyeket már eddig meghoztuk, és meg kell látni, hogy a jövőben mi lesz. Azt nem hiszem, hogy azonnal az egész missziót vissza lehet vinni a terepre, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk a láthatóságunkat erősíteni, és a helyi hatóságokat támogatásunkkal tudjuk ellátni. Köszönöm, e, tábornok úr, és akkor most javaslom, hogy különböző kérdésekkel kezdjük. Először is a zöldek, Naiman asszony. Néhány kérdésem lenne önökhez. Említették, hogy a missziumot 60 fővel növelték az előző kb. egy évvel ezelőtti állapothoz képest. A helyzet meglehetősen aggasztó. Az első kérdésem a következő. E, itt utalt a biztonsággal kapcsolatos reforma, de úgy tűnik, hogy az iráni biztonsági ügynökségek a tiltakozókra lőnek, hat hónapja támadják őket, és az EU is erőteljesen felszólította az irániakat ennek a gyakornak a felszólítására. Tehát ha a PNF és más biztonsági szervezetek teljesen ellenkezően járnak el, mint ahogy mi, akkor mi a teendő? Ők, mint ahogy ön is említette, pártatlan és semleges szereplők, a kormány és a tiltakozók, a tüntetők között. Iráni területen lőtték le Szulemánét, tehát a helyzet meglehetősen aggasztó, és én nem nem szeretném, hogyha Irán jelenléte megerősödne Irakban, és e tekintetben az EU-nak fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni, tennie a biztonság terén. És mindenféleképpen figyelembe kell venni az elmúlt hónapok eseményeit. Ennek fényében önök szerint hogyan kellene a mandátumot átalakítani, hogy valódi változásokat tudjunk elérni a helyszínen? Ha nem, akkor viszont nem tudom, mi indokolja azt, hogy 60 fővel bővítettük a, bővítettük a missziót. Gáler kolléga. Köszönöm szépen. Hasonló irányú az én kérdésem is, tekintettel a sia és szuni közötti megosztottságot Irakban, illetve azt, hogy minden biztonsági reform mot úgy kell tekinteni, vagy vizsgálni, hogy a teljes lakosság a sajátjának érezze a biztonsági erőket. Tehát egyfajta minimum kvótára lenne szükség, 60-40 például megosztottság a biztonsági erőkön belül a síták és a szuniták között, és ezzel meg lehetne őket győzni arról, hogy az állam újraépítése érdekében olyan területeket is meg kell erősíteni, mint a rendfenntartás vagy a biztonsági erők, és megfelelően kellene tükröződnie a lakosság vallás szerinti megosztottságának is. Nem tudom, hogy a, azt megvizsgálták-e, hogy a kormány végül tiszteletben tartja-e a parlament ajánlásait, vagy pedig esetleg az amerikaiakat felkéri arra, hogy egy kivonulási tervet készítsenek, hogyan állnak a dolgok, hogy mi a jelenlegi helyzet a e tekintetben. És nem túl könnyű együttműködni a hatóságokkal, hiszen itt a két közösség között nincs ilyen véres ellentét. Köszönöm szépen. Krisztus úr, köszönöm szépen. Lenne néhány kérdésem, szeretném én is megismerni, jobban érteni az iraki helyzetet, és minél inkább romlik a helyzet, mint ahogy Szíriában is történt, annál többen kerülnek veszélybe. Az első kérdésem a következő. Ha jól tudom, Irak a második legnagyobb olajexportőr az e, e, OPEC tagállamok között. 5 millió hordót exportál naponta, ez óriási mennyiség, és ez komoly bevételeket teremt. Hogyan lehet megmagyarázni ugyanakkor, hogy az irakiak elszegényedtek? Ez a kormány korrupciója miatt van, vagy a multinacionális cégek miatt? Mi az önök véleménye? Következő kérdésem. Mi történik Irakban? feszültség van Irán és az, e, e, az USA között, a síták a legerősebbek a politikai hatalomban, illetve a katonai, a haderőben. Az elmúlt hónap eseményeit figyelembe véve, illetve a mai Financial Times cikkét olvasva a, az ellenőrzésüket már Bázrára is kiterjesztették, az iraki társadalom egy része szeretne elhatárolni a politikai rendszertől, a séták és a szuniták között is konfliktus van. Nem tudom, hogy a tüntetők tehát a kormányerők elnyomják több tízezer vagy akár százezer főt is, és sokakat bebörtönöztek. Végezetül pedig mi történik az európai katonai jelenléttel? Át kell majd vonulniok Kuwaitba a biztonság miatt, ha erről hallhatnánk néhány szót. Chris Peters. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tájékoztatást. Tegnap Stoltenberg eh, NATO főtitkárral tárgyaltunk, vagy cseréltünk eszmét, és nagyon érdekes volt eh, hallani az USA bejelentését, miszerint a NATO fokozza a eh, közel-keleti jelenlétét. Mi számos vitában vettünk részt, de lehet, hogy a NATO többet fog tenni, mint korábban tett, nem csak katonai kérdésekben, hanem egyéb kérdésekben is. Hallottak-e önök erről? Ez az első kérdésem. A második, ha igen, mondjuk sajnálatos lenne, ha nem, ha igen, akkor mi a véleményük erről? És milyen hatással lesz a mindenek arra, tehát, hogyha a NATO aktívabban van jelen az EU ottani tevékenységére. Meine Frage richtet sich an Herrn a kérdésem Kopola tábornok úrhoz három rövid kérdésem lenne konkrétan. Először is meg tudja erősíteni, hogy jelenleg a misszió egy standby módban működik. Milyen konkrét biztonsági intézkedéseket tudna elmondani, vagy milyen intézkedésekre van szükség a jelenlegi helyzetben Irakban, és harmadsorban pedig mennyiben különbözik az iraki barátainkkal folytatott beszélgetés, illetve az EU és az USA között folytatott bármilyen egyéb felépésben, felépés között. Papajdakis úr következik. Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni. Nem csak uh, uh, Irakról kell levonni következtetéseket, hanem Líbiából és Szíriából is, ahol különböző megszállások vannak, bombázások. Le kell vonni a következtetéseket ezekből a helyzetekből nekünk is, az ENSZ-nek is, a NATO-nak is bizonyos következtetéseket, mert itt arról van szó, hogy véget kell vetni a megszállásoknak. Ez a neuralgikus pont, különösen Irakban. A második dolog pedig az, hogy ki az, aki e, ezt hasznot húz abból, hogyha ennek véget vetünk, hiszen e, az akkori fejlemények, vagy a jövőbeni fejlemények is neuralgikus pontnak minősülnek. Önök szerint ki az, aki itt ezt az egész eseményt ellenőrzi, irányítja, kik a központi erő ezeknek, a, aki, aki irányítja ezeket a e, haderőket, e, hiszen itt e, ugye nem csak a hadseregről van szó, hanem több másfajta szervezetről is. Merci. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Feltételezem, hogy a fejlémények, amelyek Irakot is értik, és amelyeknek ha közvetlen hatása van ránk és az európai biztonságra is, ez az isis a terrorista szervezetekkel kapcsolatos. Tehát e tekintetben nagyon sajnálatos, hogy a, az év korai, korábbi eseményei következtében a ISIS, ISIS elleni harc a Irak, Irak területén, valamint a szíriai események is meggyengültek. Tehát e tekintetben természetesen önöktől is szeretném hallani, hogy hogyan látják a terrorista ellenes tevékenység jövőjét Irakban, nemzetközi jelenlétet, európai jelenlétet illetően, illetve milyen károk lett lettek a, ebből a küzdelemből, illetve milyen következményekkel járhat ez a közeljövőben, illetve stratégiai vonatkozásban. Köszönöm, hogy elnök asszony. Skitadella asszony az iraki de, delegáció képviseletében. Itt van, nem tudom, szeretne szólni. Köszönöm szépen, és elnézést kell kérnem, hogy elkéstem. A foglalkoztatási szakbizottságban voltam, az én jelentésemet ismertették. Hát időnként ezek az időpontok nagyon nem illenek egymáshoz. Köszönöm a meghívást, és nagyon nagyra értékelem, és úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos fordulópontnál tartunk, és ez az egyik dolog, amit mindenképpen tisztázni szerettem volna a SZEDE bizottság mai ülésén. Fontos, hogy lássuk, hogy az iraki parlament megoldást kért, főként a síta képviselők kérték az országból a külföldi erők el kivonulását, ez nagyon negatív, és az azt jelenti, hogy a nemzetközi partnerek is kimenek az USA vezetésével, és ez, a, ez azt jelenti, hogy a iszlamista erők tudják elérni céljaikat. Svédország talán az egyetlen, amelyiknek van katonai személyzete Irakban, ők 70 katonai személyzetet jelent, akik a tanácsadással és képzéssel foglalkoznak a Daesh elleni küzdelemben, de ez még nem zárult le teljesen. Az a támaszpont, ahol a svéd erők vannak, ez Kemtárdzse, ez Bagdadtól északra, ezt is többször megtámadták, a Szolemánival kapcsolatos tüntetéseket követően. A svéd miniszter ezt úgy írta le, hogy az iráni forradalmi gárdán kívüli erők voltak. Tehát az irániak által vezetett milícia nagyon megerősödött, szektáns erőszakot követnek el, és megjelenik megint az iszlám államnak az elemei, és ez Irak szuverenitását komolyan veszélyezteti. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy azok az eredmények, amit eddig elért az Európai Unió a tanácsadó tevékenységével, illetve a polgári biztonsági vonatkozásban mennyire fontos. Ugyanakkor a terepen a körülmények rendkívül veszélyessé váltak, ezzel együtt folytatni kell a támogatást, és segíteni kell az iraki kormányt és biztonsági erőket csak abban az esetben, hogyha az, az állami hatalom képes konszolidálni a helyzetet és meg tudja a konfliktusokat előzni, csak akkor tud ez az ország a teljes demokráciába átmenni. Azzal folytatnám, hogy az Európai Parlament delegációja különböző szakbizottságokkal együtt továbbra is követni fogja a biztonsági helyzetet Irakban, és ez független a, ezzel kapcsolatban azt kérem a kollégáktól, hogy vegyenek részt majd a január 23-i értekezleten, illetve a, az irakirani irani találkozáson is, amely a közel-keleti kérdésekkel fog foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen! Toma úr és Kopola tábornok önöké a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a különböző kérdéseket. Ezen kérdések közül némelyik jóval meghaladja az én kompetenciámat. Az egyik kérdés arról szólt, hogy hogyan látja a nagy közönség, a lakosság a támogatást, e, ahogy az ahogyan reagált az iraki kormányzat a tiltakozásokra. Először is a missziónak stratégiai feladatai vannak, támogatja a az emberi jogoknak való megfelelést, és, olyan, és azokat az intézményeket, amelyek ebbe az irányba működnek a misszió közvetlen nem vesz részt ezekben a tevékenységben. Mi úgy látjuk, ahogy a missziónak a jelenléte stratégiai szempontból a mindenképpen olyan elem, ami lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk, nyomon kövessük, hogy mi történik, és hogyha közvetlenül ö, ö, akarunk bármilyen ellenőrzési lehetőségeket, akkor ez fontos. A missziónak a jelenléte mindenképpen egy fontos elem lehet az irakiak válaszában. A másik elem, amit említettek, az annak a lehetősége, hogy a mandátumot hogyan tudjuk teljesíteni, tekintettel arra, hogy a helyzet zűrzavaros és fokozódik a, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk az elemzésünkben, a tekintetben, hogy olyan témákban kívánunk dolgozni, amelyek stratégiai szempontból a biztonsági erőknek a kapacitását növeli, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. Például határőrizet, határellenőrzés kérdésében, illetve a terrorizmus elleni fellépés. Ez aztán voltak tanácskolázás arról is, hogy hogyan lehet az e- humán erőforrást jobban fejleszteni, illetve a humán erőforrásra való gazdálkodás jobb megvalósítása. Például a korrupció elleni küzdelem, de egyéb témák is szoba jöhetnek. Azt mondanám, egy másik elem, amit említettek néhányan, az a hozzáférhetőség, mi a hatásunk az irakiakra. Mondtam, hogy ez nagyon korlátozott. Lehetővé teszi ez számunkra, hogy olyan témákkal összpontosítsunk, amelyek a jövőben lesznek fontosak. Mondhatjuk, hogy például a szélsőségesség elleni küzdelem egy olyan terület, ahol tudunk valamit tenni, és mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, és a stratégiai látásmód alakításában említették Erbilt. Erbil ugyancsak egy másik terület, amivel foglalkozunk, és ami szeretnénk megmutatni, hogy az irodánk Erbilre is kiterjedjen. Valószínűleg sokkal jobban kellene helyi szinten jelen lennünk, és ez azt is jelenti, hogy az Uniónak Bagdadban, Erbilben is együtt kellene dolgoznia a helyi hatóságokkal. De vannak itt lehetőségek. NATO illetően NATO misszióval kapcsolatban van egy koordináció a NATO misszió között. Itt egy elem van, ami különösen fontos, mert ez a, az együttműködés olyan témákat is érint, mint például férfi-nő egyenlőség kérdése, amelyek mind olyan elemek, amelyek azért fontosak, hogy az iraki erők erősebbek legyenek, és egy új látásmódot tudjanak megvalósítani. És végezetül két percet szeretnék fordítani egy másik témára, amiről volt szó, a kulturális örökség védelme. Ez nem fontos apróságnak tűnhet, de valójában ez nem így van. Az egy első olyan misszió, amelyik ezzel a témával is foglalkozott. Ez a második vagy harmadik finanszírozási forrása a terrorizmusnak de a közvetítés szempontjából is fontos ez. Van egy olyan elem, az irakiak nagyon sok tekintetben megosztottak, de valamennyien egyetértenek abban, és meggyőződésük valamennyiüknek, hogy a kultúra, a Asszíria, Babilónia örökségei, a kulturális örökség az az egyetlen olyan dolog, ami igazán összefogja őket, és ami a különbözőségeket csökkentik. Ezért a mi fellépésünk nagyon fontos abban is, hogy kapcsolatokat építsünk az örökségvédelmen keresztül a különböző közösségekkel. Köszönöm, Stefano, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott kicsit közelebb kerülnék ehhez a témához. 60 fős misszió valóban meg tudja változtatni alapvetően a biztonsági helyzetet Irakban? Nem. Sem ma, se holnap. Ez így van, de mégis ott vagyunk, és üzeneteket közvetítünk, és megpróbáljuk a az ottani vezetők felé ezt az üzenetet közvetíteni. A felhatalmazásunk az az, hogy stratégiai szinten adunk tanácsot egy olyan országban, ahol a rendőrség létszáma állítólag 600 ezer ember, de fogalmuk sincs, hogy hol vannak, ugyanis nincsen emberi erőforrás utánkövetés vagy ellenőrzési lehetőség. Az amerikaiaknak van egy olyan projektjük, hogy létrejöjjön egy adatbázis arról, hogy kik tartoznak ide egyáltalán. Ugye a probléma az, hogy az amerikaiak ugyan tudják kifizetni ezt a rendszert, de az irakiak egyelőre nem tudják menedzselni ezt a rendszert, mert bonyolult. Ez egy bilaterális projekt, EU, Egyesült Államok együttműködés, együtt menedzseljük, az amerikaiak technikai képességét a rendőrség szükségleteivel próbáljuk összehozni. NATO, velük is koordinálunk, a koalícióval, mindenkivel koordinálunk, bárhova is megyünk, mi koordinálunk mindenkivel. Az nem igaz, hogy ez mondjuk reciprok lenne, tehát hogy mindenki más is velünk koordinálna, de Hát ez van. Ott fogunk maradni. 30-an kezdtünk, 60-an vagyunk most, lehet, hogy még nagyobb létszámot kapunk, és még nagyobb meghatalmazást, ugye annak fényében, hogy a tagállamok rájönnek, hogy mit akarnak ott elérni, és milyen eszközöket bocsátanak rendelkezésre. Nyilván itt most a demonstráció rendőri kezelésével kellett foglalkozni, illetve a januári problémákkal, és nem is tudtuk velük felvenni a kapcsolatot. Most megpróbáljuk kevesebb emberrel újra felvenni a fonalat. Én most én most visszaküldjem azt a 60 vagy 40 embert? Hát megtehetném, de előbb megnézném, hogy a terepen működhetnek el dolgok, ugyanis én Brüsszelből irányítok, ők pedig ott vannak. De nem lehet onnan csak úgy kimenni. Két évvel ezelőtt kezdtünk egy rendkívül kevéssé ambíciózus felhatalmazással, ezt felülvizsgáltuk, növeltük a létszámot, és valószínűleg ezt a gondolkodást fogjuk folytatni, és talán bizonyos idővel több erőforrás és tágabb felhatalmazás lesz. De hát ezt, ezt át kell majd gondolni. Az, hogy már most is mm, meglátogattuk a különböző részeit az országnak, és beszéltünk a helyi rendőrfőnökökkel, akik egyébként támogatást kértek mindenhol. Nekünk <clears throat> ugye valahol el kell kezdenünk, Erbil volt a választás, és aztán majd megnézzük a többi várost, és ugyanúgy, ahogy ezt eljártunk, a Ukrajnában is, Kieven kívül most már öt helyen vagyunk jelen. Tehát ez egy mozgásban lévő folyamat. Proaktívan közelítjük meg a felhatalmazás olvasata az, hogy alkalmazkodni tudjunk a helyzethez. És a korlátozott erőforrásokat oda koncentráljuk, ahol többet tudunk elérni. Hogyha úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos területen, mondjuk a terrorizmus elleni fellépésben nem tudunk eredményt elérni, akkor másra fogunk koncentrálni, ahol a körülmények lehetővé teszik, hogy többet érjünk el. Mindig a legjobbra törekszünk, a legtöbbre törekszünk, de azért hát mégiscsak 60 emberünk van, és a 60 az az egész misszió. A 60 nem a szakértő, a logisztikai támogatás, a kommunikáció, a biztonsági emberek, számítástechnika, mindenki. Ők együtt vannak 60-an. Ez a teljes létszáma a missziónak. A kérdésre nem tudok válaszolni. Végül is valamilyen módon lehet. Mit akarunk elérni? Mi a felhatalmazás? Mi az Európai Unió ambíciója Irakban? az, a papírok alatán el lehet mondani, vagy az alapján el tudnám mondani, hogy most 60, 600 vagy 6000 emberre van szükségünk. De Irak azért egy elég nagy ország. Figyelembe kell venni, hogyha Bagdadban akarunk dolgozni, és aztán esetleg terjeszkedni más részekre is, országrészekre is, akkor ahhoz több erőforrásra van szükség a stratégiai felülvizsgálat után folytatjuk ezt a folyamatot. Nagy dologra azért ne számítsanak, forradalomra ne készüljenek fel, de abban biztosak lehetnek, hogy nem azért vagyunk ott, hogy semmit ne csináljunk. Továbbra is dolgozunk, a lehető legtöbbet kihozunk ezekből az erőforrásokból. És attól, abból, amit a jelenlegi biztonsági helyzet megenged. Ugye belügyminisztérium egy évig nem is működött, és aztán most egy olyan belügyminiszter van, aki korábban rendőr volt, és legalább megérti, hogy miről van szó. My question was on Azar. I, I... A kérdésemre nem kaptam választ, azt akartam feltenni, hogy úgy látják-e, hogy a feladatuk része, hogy a biztonsági erők um, integrálják uh, a két nagy népességcsoportot, a szunitákat és a sítákat is. Máshol és az volt az eljárás, hogy megpróbáljuk integrálni a szemben álló csoportokat egy rendőrségbe. Ez tagja a mandátumnak, vagy a filozófiánknak, vagy megengedjük azt, hogy csak síta rendőrség működjön. Hogyan alakultak a dolgok? Nem tudom, hogy eh, eh, mi az összetétele ott eh, mondjuk a minisztériumnak személyzeti. Nem, nincsenek ilyen számok, nem tudom megmondani. Csak nagyon általánosan. Az, hogy ki akarunk alakítani egy erős rendőrséget idézőjelben, és hogyha úgy gondoljuk, hogy ez az egység függvénye, akkor a, a válasz az, hogy ez kell a, a függetlenséghez, persze, de, de az, hogy ezt alulról vagy felülről kezdjük el építeni, az egy más kérdés. Felülről rá lehet erőltetni az országra? Nem valószínű. Helyi szinten, mondjuk Bagdadban vagy máshol ezt el lehet-e érni, leültetni őket, ugyanazokat az operatív kérdéseket átbeszélve, nem politikai kérdéseket, operatív kérdéseket, közös megoldásokat találva a különböző szakmai szervek között, amelyek felelősek a biztonságért az országban, és így kialakítani egy olyan rendőrségi közösséget, amely majd 20-30-40 év múlva, de lehet, hogy csak két év múlva, egységes lesz. Talán, igen. Szerintem itt tehetünk valamit. Mindenképpen folytatni kell a munkát. Én ugye Boszniában is dolgoztam. Bosznia más volt, de azért ott három etnikai csoport volt, és 15 rendőri erő nem azt mondom, hogy eh, az iraki helyzet rosszabb, mint eh, eh, Boszniában volt, még akkor is, hogyha a bosnyák biztonsági helyzet teljesen más volt, de a, a, mi akkor felülről kezdtük, és rájuk kényszerítettük, az nem működött, de ha alulról kezdtünk építkezni, akkor sok eredményt értünk el. Nem, tökéleteset, de megfelelőt. Ugyan ezt a stratégiát tudjuk-e alkalmazni hosszú távon egy olyan országban, mint Irak? Meg tudjuk próbálni. Naimen asszony. Köszönöm. E, nagyon átfogó volt a kérdés, de azt gondolom, hogy az én egyik kérdésem sem lett megválaszolva. E, a párbeszéd a tüntetőkkel, nincs benne a mandátumukban, tudom, de az EU delegációval kapcsolatban állnak, és kihatással vannak a belügyminisztériumra, ugye, miközben önök együttműködnek a rendőrséggel, tüntetőket lőnek fejbe könygázgránátokkal. Nos, ahogy ezt mondtam, de megismétlem, a civil társadalommal egyre nagyobb az összefonódásunk, egyre átfogóbb az együttműködés, és e, e, ezen a párbeszéden keresztül e, majd felveszük a kapcsolatot más szereplőkkel is biztonsági témákban. Hogy fel tudjuk-e venni a tüntetőkkel a kapcsolatot, azt, azt nem tudjuk. Az, az számunkra nagyon súlyos problémát jelentene. Egyébként a civil társadalommal felvettük a kapcsolatot, és fogadunk üzeneteket, meg közvetítünk is üzeneteket. Ezt már tesszük, tettük. Most um, újra fel kell venni a szálat egy olyan helyzetben, amikor esetleg korlátozottabb a, a mozgásunk, illetve a lehetőségeink a terepen. Jelenleg stabil a helyzet, én úgy gondolom, hogy rövid időn belül vissza tudunk térni ahhoz, hogy terepen is megmutatkozzunk, és ez növeli majd a képességeinket, hogy felvegyük a kapcsolatokat. Köszönöm szépen a két előadónknak. Úgy gondolom, hogy láthatták, hogy mennyire érdeklődnek szakbizottságunk tagjai azon kérdések iránt, amelyek a, az Európai Unió Irak helyzetét és érinti általánosságban, és a konkrétan az iraki helyzetet, illetve az erőpei, e, erők jelenléte különböző parancsnokságok alatt. Köszönöm a válaszokat, azt is tudom, hogy különböző szabályok kötik, hogy kizárólag a saját területükkel kapcsolatban szabad reagálniuk, de kérem, hogy a lehetőségekein belül minél többet mondjanak nekünk. Nagyon örül a biztonsági és biztonsági szakbizottságunk, és köszönjük. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy van egy alapelv, amiben egyetértünk, hogy akik késnek, azok nem szabad, hogy büntessék azokat, akik már itt vannak. Ez igaz az előadókra és a résztvevőkre is. Tocsin azt, hogy említett, hogy egy kicsit fog kér, késni, de én azt javaslom, hogy keres, kezdjük el azonnal a napirendünknek ezt a pontját, ami a közös biztonság és védelmi politika tíz évéről szól. Christopher Meyer európai nemzetközi politikával foglalkozik a King's College-ban, Londonban. Köztünk vannak más szakértők is, például volt nagykövet, Pierre Vimo nagykövet úr, most pedig a Carnegie Europe-nál van, mint vezetőkutató, valamint Natalie Tocsi, és végezetül pedig Brooke Tigner, a James Defense Weekly-nél elemző és riporter. Tehát négy rövid tanulmányt fogunk most itt meghallani, amiket mi kértünk, és azt is fogjuk hallani, hogy a közös védelmi és biztonságpolitikának milyen jövője lehet, és ezeket a tanulmányokat. Tanulmányokat remélem mindenki megkapta, és remélem, hogy ebből érdekes vita fog kerekedni a következő időszak közös politikájáról, az Európai Unió védelméről, illetve az intézményi keretekről, védelmi területen. Tehát azt javaslom, hogy először is adjuk meg a szót Christopher Meyernek, majd pedig akkor már lehet, hogy mm, kérdésekre lehet válaszolni, majd pedig Brookstingernek, Tocsi asszonynak, és egy következő kérdéskörrel. Most először is Meyer úr kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy lehetőséget kapok a munkánk bemutatására. Komoly kihívás, hogy 45 oldalas anyagot 15 percben összefoglaljak, minden esetre a kollégám Jones úr is segít majd a kérdések megválaszolásában, úgyhogy együttesen birkozunk meg a feladattal most lehet, hogy önkéntesen válogatok ki néhány témát, a legfontosabb kihívásokat fogom most középpontba állítani, ami politikai anyagunkból, és ezeket vitára bocsátani. Elsősorban azokra a területekre fogok most összpontosítani, ahol problémákat látunk, és nem ahol sok eredmény van. Úgyhogy elnézést. A KBVP hosszú utat járt be, különösen, hogyha a korai éveket vizsgáljuk 2003-2006 között, amikor is az első katonai műveletekre került sor. A Lisszaboni szerződés némileg lelassította a lendületet a KBVP mögött, különösen az elmúlt öt évben azonban egy újabb lendületet kapott a politika. Az anyagunkban igyekeztük józanul értékelni a bejárt utat, és megvizsgáltuk, hogy az elvárások mennyiben nem tudtak megvalósulni bizonyos politikai akaratok hiányában, és milyen reformokat látunk szükségesnek, hogy ne felülről lefelé alakuljon a politika. A katonai, polgári műveletekre került sor. A polgári műveletek viszonylag szűk célkitűzéseket voltak hivatott teljesíteni. Például Szomáliában azt igyekeztünk demonstrálni, hogy hogyan is néz ki egy valódi KBVP, amikor humanitárius az élelmiszer ellátás biztosításával, stratégiai jellegű intézkedéseket hogyan lehet össze egyeztetni a tengeri szállítási utak biztosításával, illetve a kalózkodás alap problémáinak, gyökerének kezelésével. Ugyanakkor ez is világos, hogy komoly problémák vannak a fellépésekkel kapcsolatosan, a KBVP fellépésekkel kapcsolatosan. Alapvetően a stratégiai cél a fellépés, ugyanakkor nincs mindig megfelelő politikai akarat emögött. Ilyen volt például 2011-ben Líbiában, vagy 2012-ben Kongóban, amikor is az EU vonakodott hadtesteket küldeni. Ugyanakkor azt is meg kell nézni, hogy a döntéstől a tényleges megvalósításig milyen idő telik el, illetve mi a folyamat. Nagyon fontos, hogy megfelelő erőforrásokat is biztosítsunk. Az, körülbelül az összes forrás 80 százalékát KBVP politika révén hasznosítottuk, ami nem túl magas. Az anyagban megvizsgáltuk, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba, például a katonai tervezés és támadó képesség, a, dön, a béke fenntartói eszköz. Van néhány kulcsterület, ahol a stratégiai kultúrát kell kiépíteni, különösen a katonai területen, ahol kevesebb misszióra került sor, mint a polgári területen. Tudom, hogy a az EU katonai törzsében történtek előre lépések, de még további teendők vannak a biztonsági kockázatok kezelése terén és ott az erőforrások kiaknázásán megfelelő időbeni előrejelzési rendszere is szükség van. A fenyegetettséget közösen kell értékelni, és az EU a jelenlegi forrásait hatékonyabban tudná felhasználni, például a delegálási lehetőségeket jobban ki kéne használni a hírszerzési adatok megosztása, együttműködés a tagállamok között is egy további lehetőség. Itt például a fokozott együttműködés révén a hírszerzés területen a tagállamok között hatékonyabbá válhatna az együttműködés. Ami az intézményeket illeti, a Lisszabon is szerződés új lehetőségeket kínál, a PESCO az egyik ilyen. Itt is mélyíteni kell az együttműködést. A verseny és a fragmentáltság, a katonai és a polgári terület, a nemzeti és a kormányközi érdekek között is vannak ellentmondások. Az egyik lehetséges válasz ha a döntéshozatalt összekapcsoltabbá tesszük az egyes tagállamok között. Itt vannak kisebb kezdeményezések is, például az Európai Biztonsági Tanács egyik az, az lenne, hogy hogyan alakulnak a kapcsolataink, hogyan alakítjuk a kapcsolatainkat az Egyesült Királysággal a Brexitet követően. A minősített többségi szavazás kevésbé kényes területeken, ilyen például a szankciók, vagy a polgári missziók, és azt is lehetővé kellene tenni, hogy egyszerű többséggel döntsenek az érintettek, amikor nagyjából konszenzus alakul ki. És a döntéshozatalt is fel kellene gyorsítani, miközben a szolidaritást, a szolidaritás támogatását nem szabad gyengíteni. Rugalmas megoldásokra van szükség a nagy tagállamok részéről. A képességeket illetően is vannak hiányosságok. Az egyik általános probléma az, hogy a globális EU stratégia ellenére és az, az akcióterv ellenére még mindig nem fogalmazódott meg egyértelműen, hogy milyen képességi prioritásaik vannak a tagállamoknak. Ha elolvassuk a globális stratégiát, akkor a stratégia lényegesen átfogó, mint a Petersburgi anyagban megfogalmazottak. Az EU stratégiai autonómiára törekszik az, e az USA-tól, ha ezt el akarjuk érni, akkor ezt valóban nagyon komolyan kellene venni. Ha komoly előrelépést akarunk tenni, akkor a racionalizálást is alaposabban végig kellene gondolni, a kölcsönös együttműködést a tagállamok között. Ez egy nagyon fontos területe annak, hogy a képességek területén előrelépjünk és mint ahogy az EP is kérte, a globális stratégia és az európai védelmi fehér könyv közötti különbséget valahogy át kellene hidalni. Az egyes tagállamok egyfajta stratégiai iránytűről is beszélnek, ami az ipari alapokat illeti. Mindannyian tudjuk, hogy az e ó, nem élvez akkora megtérülést a befektetések kapcsán, mint ami kívánatos lenne, vagy ami az USA-ban jellemző. Itt a párhuzamosság is gondot okoz. Az EU-nak 25 harci képessége van az USA-nak hat, tehát itt komoly veszteségek adódnak. A gazdasági üzemméretből eredő hasznok, az interoperabilitás fokozása, ezek elősegíthetnék a szilárdabb katonai ipari alap létrehozását. és ki kéne aknázni ezeket a lehetőségeket egy katonai védelmi piac fejlesztése kapcsán. A kérdés, hogy mennyiben eredményeznek változásokat a befektetett források. Ha ki akarjuk építeni az EDTIB-t, akkor át kellene gondolni a nemzeti preferenciák kérdését a beszerzések kapcsán. Az összes katonai kiadás 80%-a nemzeti szinten valósul meg. Az utolsó, amit szeretnék említeni, a harmadik felek hozzáférése a KBVP-hez, illetve hogy mennyiben vehetnek részt, itt is kezdeményezésekre lenne szükség hatékonyabb KBVP-re lenne szükség, az Európai Tanács ezt már rögzítette, de ez időt vesz igénybe. Ehhez ugyanis a kultúrában is, a gondolkodásmódban is át kell bizonyos dolgokat alakítani. Itt nem arról van szó, hogy Brüsszelből kellene leszivárogtatni a változásokat, úgymond a tagállamok szintjére. És van egy hosszabb távú ezek a hosszabb távú kihívások, de vannak rövidebb távú kihívások is. Ha, amikor megvizsgáltam a műveleteket, akkor úgy láttam, hogy talán a múlt problémáit igyekszünk valahogy helyrehozni, és nem a jövőben nézünk. A KBVP műveletek eléggé szelektívek voltak, és ugyan nem voltak óriási kudarcok, de említeném Mokadisút, Falucsát vagy Srebrenicát, ahol fent volt, fennállt annak a kockázata, hogy eszkalálódik a helyzet, és valós háborúvá fajul. És a kérdés az, hogy a KBVP felkíván elérni, vannak-e er- ezzel kapcsolatos források vagy képességek, Ugyanakkor tisztában kell lennünk, hogy milyen jövőbeni kihívások várnak ránk. Nem csak a védelem, hanem más szakpolitika területén is. A legrosszabb forgatókönyv figyelembevétele és a stratégiai előre tekintés szerintem a legmeghatározóbb az elkövetkezendő tíz évben. Köszönöm szépen. Javaslom, hogy akkor most egy első kérdésfordulót tegyünk. Kezdjük Hanna Neumann-nal a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, lehet, hogy ez másokhoz is szól, akik majd végeztek elemzéseket. Láttunk, hogy nagyon komolyan ö, csökkent az elmúlt években a CSPD ö, missziók, illetve a macedóniai misszió ahhoz képest, ami most van, már csak egy néhány ö, oktatási misszió van. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egyre jobban eszkalálódnak a közelben a különböző ö, erőszakos konfliktusok. Tehát a struktúrák egyebek megfokozódnak, és a tagállamok azt mondják, hogy meg kell oldani a konfliktusokat. Mi a, itt valójában a probléma? Miért van ez? és említette, hogy eh, persze Szebrenica egyéb helyeken is tudtuk, hogy nem arról van hogy nem láttuk annak idején is a ö, eh, népírtási problémákat, hanem csak nem tudtuk, hogy mit kezdjünk velük. Köszönöm, Helga, néppárt. Eh, németül fogok hozzászólni. Köszönöm szépen Köszönöm, hogy eh, áttekintette a helyzetet. Összességében osztom az elemzését. Amióta érvényben van, hatályban van a Lisszaboni szerződés, azt tapasztaltam, hogy az első öt év alatt eh, más volt a helyzet, és Vladimir is eh, említette, az volt a volt egy, egy megváltozott a helyzet, azt tapasztaltuk, hogy a közel hozzánk is olyan események történtek, amelyek közvetlenül kihatottak ránk. Az észrevételem azzal kapcsolatban, amit ön elmondott, az, hogy tulajdonképpen nem tudjuk ezt az egészet ö, formába önteni. Említette a megerősített egy, együttműködés, de ez csak ö, önkéntes lehet, és megfelelő platformra lenne szüksége ehhez ö, ö, Brüsszelben. Nem tudom, hogy hol lenne a legjobb, de mégiscsak kellene, hogy legyen egy hely, ahol mindenki tudja, hogy abban az esetben, hogyha valaki ö, szervez egy konferenciát, egy megbeszélést, akkor bárki, aki ebben részt kíván venni, be tudna oda ott szállni. Ez lenne szerintem talán a leghatékonyabb, és fontos lenne, hogy a többségi döntéshozatal például a civil missziók esetében is alkalmaznánk, majd pedig mennénk tovább, miért ne? Egy másik lehetőség lenne, hogy lehetne konstruktív tartózkodást is alkalmazni. Egy tagállam azt mondja, hogy tartózkodik, de mert nem akar részt venni valamiben, de ezzel ne blokkolja a többieket. És ami pedig az ambícióink szintjét illeti, valójában egy észszerű biztonsági helyzet elemzésre kellene építeni az ambícióinkat. Tehát megfelelő arányos válaszokat kellene találnunk a különböző kihívásokra, ami pedig a kapacitásokat illeti, hát kellene, hogy legyenek kapacitások, azokat ki kellene alakítani, fejleszteni. Ugye stratégiai autonómiáról beszélt például a NATO esetében, ez, e, ez, ez sértésnek veszik, vagy hangzik, de nyilván elő egyetértenek, hogy hát erre klasszikus példa, példák vannak, hogyha tehát a NATO-nak a forrásait használni, az nem fog menni, mert Erdogán úr például azonnal ezt blokkolni fogja, ugye NATO-nál egyhangú döntéshozatal van, hát Erdogan úgyis ezt blokkolja. Éppen ezért kellene stratégiai autonómia számunkra, mindennel kellene, hogy rendelkezzünk, amire szükségünk van. Úgy gondolom, hogy egyelőre ennyit mondanék, de lehet, hogy még lesz alkalmunk visszatérni. Elnök, köszönöm szépen, Baszeszkú úr! Én folytattam Geller úr által említett témát. Számomra nagyon nem világos, hogy mit jelent a stratégiai autonómia. Én volt államvezető vagyok, egy olyan államnak, amelyik uniós tagállam és NATO tagállam, és minden forrás az mindig a NATO rendelkezésére állt soha nem hoztunk létre katonai forrásokat, amiket az Európai Uniónak bocsájtottunk volna rendelkezésére. Úgy gondolom, hogy a 22 állami e-, EU-s állam, amelyik NATO tagok, ugyanezt a megközelítést alkalmazzák. Én nem látok más megközelítést más országokban. Ilyen feltételek mellett hogyan lehetünk, vagy mennyire lehetünk autonómak, önállóak, miközben majdnem mindannyian NATO tagok vagyunk. Mert ha azt mondják, hogy hát források kellenek, akkor a szavahihetősége fog csökkenni a NATO-nak, a kapacitásokat a NATO tervezési rendszeréből veszük ki a forrásokat. Tehát ezt a koncepciót, ezt a előbb vagy utóbb tisztáznunk kell. Másrésztről teljes mértékben egyetértek azzal, hogy be kell vezetnünk a többségi szavazást a különböző tanácskozásokon, mert egyébként nem megy, megvannak a tapasztalatom az Európa, Európai Tanácsban, két-három ország miatt fontos döntéseket nem tudtunk meghozni. Be kell vezetni a többségi szavazást, és eh, a realitásokat figyelembe véve, a stratégiai realitásokat, lehetséges, hogy kidolgozhatnánk egy külön eh, forrás eh, sokat arra, hogy az uniós fellépéseket legyen miből finanszírozni. Mert ha nem vagyunk képesek megfelelő időben, megfelelően elvégezni a beavatkozásokat, akkor továbbra is mindig háttérbe fogunk szorulni, nem lehetünk globális szereplők. Ugye a gazdasági területi legjobban teljesítők teljesen világos, hogy a fő szereplők azok erős gazdasággal és erős katonai potenciállal rendelkeznek, bármikor képesek beavatkozni. Elnök, köszönöm szépen, Krisz Peters. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, Májer úr. Egyetértek kollégáimmal, hogy az európai stratégiai autonómia nagyon érdekes és jó lenne, de egyetértek abban, hogy amikor a NATO érdeke és az Európai Unió érdeke és az USA érdekei nem esnek egybe, akkor is lehetőség kell, hogy legyen, hogy önállóan lépjünk. Ez jelenleg nem működik. A másik elem, az összes többi elemek, amit említettek, azok is igazok. De számomra az első kérdés, az természetesen az, hogy amikor az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy geopolitikai bizottságra van szükségem, és ez a bizottság geopolitikai lesz, az azt szeretném megtudni, hogy ez mit jelent. Mi az Európai Bizottságnak a képe a geopolitikai ö, világhelyzetünkről. Mikor kell nekünk beavatkoznunk? Most függetlenül attól, hogy milyen kapacitások vannak, nincsenek, de az első kérdés az, hogy mi a geopolitikai látásmódunk, és mit fog vagy kell tenni Európának a jövőben, az értékek, egyebek, ez mind jó rendben van, világos, de ennél többről van szó, amikor geopolitikai stratégiáról beszélünk, akkor sokkal többről, lényegibb dolgokról van szó. Elnök, majd megkérdezem Meyer professzort, hogy válaszoljon, de hát hogyha európai képviselő volt, akkor másfél percben kellene, hogy kommentáljon egy jelentést, úgyhogy itt nagyon jól vagyunk ebben a bizottságban. Kérném, hogy röviden válaszoljon, és azt javasolnám, hogy utána pedig adjuk meg a szót további meghívottainknak, és arra bátorítanánk őket, hogy ne csak a prezentációt tartsák meg, hanem reagáljanak azokra a kérdésekre is, amelyek már elhangzottak. Hogyha akar újra szólni, Galler úr, ne felejtse el, majd adok rá még lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeket. Csak nagyon röviden, először is Paszeszkó úrnak az észrevételére reagálnék, aztán majd talán Ben Jones, aki a stratégia autonómiáról azt hagyjuk meg neki. Tehát ami, ami történt, tehát mi is történt az ambíciókat illetően, azt hiszem, hogy több minden történt. Az egyik, hogy az Európai Unió politikailag a pénzügyi válságot követően egy kicsit kapacitás problémákkal kezdett el küzdeni, illetve politikai feszültségek is mutatkoztak az unión belül. Különösen nem volt megfelelő vezetés a különböző missziók mögött. Azt is mondani kell, hogy például a libiai tapasztalatok egyes részvevők számára nagyon nagy csalódást okoztak, többek között a német tek viselkedése ezzel kapcsolatban, és hát itt így a lelkesedés is emiatt csökkent. Azt hiszem, hogy itt volt sok minden, a e, képességek, túl sok műveletet próbáltak egy időben vinni, és talán az is e, szerepet játszott, hogy a válságok, amelyekkel szembenéz most az Unió a saját határain, azok olyan intenzívek és olyan nagy kockázatot jelentenek, hogy az Unió óvatos, vagy óvatos lett, hogy bármibe is beszálljon. És ezzel Peters úrnak a kérdésére is válaszok, hogyha geopolitikát akar valaki Líbiában, vagy Szíriában, vagy Oroszország kérdése is ide tartozik, akkor nagyon különböző kihívásokkal kell szembesülnünk, és felvetődik, hogy politikailag vagy képesség szempontjából is fel vagyunk egyáltalán készülni, készülve arra, hogy ezen kihívásoknak megfeleljünk. De most más a időket élünk, és azt hiszem, hogy van készség arra, hogy az új helyzeteket szemre vegyük. A hírszerzés megosztása területén az, az megerősített együttműködés az nem jelent semmit, ez önkéntes kell, hogy legyen, de nagyon fontos, hogy kilenc tagállam legalább ezt viszi. Tehát nem jelent ez változást abban, hogy önkéntesen osztjuk meg a hírszerzési eredményeket, csak megfelelő infrastruktúrát adunk mögé, hogy meg tudjuk osztani a hírszerzési információkat, mert ez még hiányzik. Most akkor rátérnék a stratégiai autonómia kérdésére, és átadnám a szót Jones úr. Köszönöm szépen, a könnyeket, könnyű dolgokat adja nekem. Ami a stratégiai autonómiát illeti, szerintem attól függ, hogy mit értünk stratégia alatt. Eh, hogyha arra gondolunk, hogy az Európai Unió kifejleszti a saját döntéshozatalát és képességét, hogy önálló -e legyen területvédelmi szempontból, akkor ez más dolog. Tehát, hogyha arra egy példát például az Egyesült Államok is volt a közelmúltban nagyon nagy autonóm tevékenysége Líbiában, amit először Franciaország és az Egyesült Királyság vezérelt, de még ez a művelet is nagyon problémás volt, anélkül az Egyesült Királyság sem tudta volna véghez vinni, hogyha nem kap amerikai segítséget. Tehát a stratégiai autonómiáról beszélünk elvon az absztrakt szinten, akkor tulajdonképpen meg kellene határozni bizonyos eseteket, mint például a líbiai kampány, egy konkrét hadműveletet, és ezekkel kellene meghatározni, hogy mik az ambícióink. Tehát nem lehet az, hogy stratégiai autonómiát, mert ez nagyon sok mindent jelenthet különböző szereplők számára. Elnök, köszönöm szépen, nagyon nagy örömmel fogadom Natali Tocsit, és javaslom, hogy akkor most térjünk rá a vitánk, megbeszélésünk második részére, de először Pierre Vimonnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok túl sok időt rabolni, mert nagyon sok hozzászóló van még, aki szintén szeretne beszélni, és nagyon sok kérdést is szeretnének valószínűleg még feltenni. Én visszacsatolnék azért ahhoz, ami néhány perce hangzott el, a komplexitást illetően, amelyel ma kell szembenéznünk. Olyan komplexitásról van szó, amelyik azt a benyomást kelti, és én legalábbis nagyon látom ezt, hogy egyre több eszközünk van, egyre több ötletünk, egyre több együttműködés van a közös politik, védelmi politikában, és ugyanakkor mégis komoly válságok vannak, és úgy tűnik, hogy Európa nem igazán tud jelen lenni, és nem igazán tud hatékony válaszokat adni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes fordulópontnál vagyunk napjainkban. Ha megvizsgáljuk a, például a, az öböl térségében lévő eseményeket, vagy a Szahelövezetben, akkor egyre inkább beszélünk arról, hogy Európának jelen kellene lennie, honvédelmi miniszterek, külügyminiszterek próbálnak egymás között szervezke, szerveződni, hogy lépjünk előre, de ugyanakkor azt is értjük, hogy egy nagyon nagy húzódozás van egyes tagállamok részéről, mások energikusabbak, és ezekben egy ilyen helyzetben az van, hogy helyzet kapcsolatban nem igazán tudjuk, hogy a különböző elemeket hogyan kapcsoljuk egymáshoz. Nagyon nagy benyomást tesz az Európai Uniós globális stratégia, erről sok mindent lehet mondani. Nyilvánvalóan ez egy teljesen új ö, ö, pont volt, amikor 2013-ban az Európai Tanács megvitatta a közös védelmi és biztonságpolitikát 5 perc alatt. Nagyon sok egyeberről is kellett persze beszélni, de mégiscsak odafigyeltek. És aztán, ahogy egyesek mondták, ott volt az ukrán válság, aztán volt a Brexit népszavazás, aztán volt amerikai választás, és e, az összes, az uniós kormány és államfők számára végül is fontos kérdésé vált, volt egyéb és mindenféle egyebek töröltek, európai békekapacitás lehetőségek és így tovább. Nagyon sok minden történik, ennek ellenére az a benyomásom, hogy sürgető, ége, sürgős válságok vannak, amikre választ kellene adni, prioritásokat keresünk, és továbbra is olyan helyzetre vagyunk, mint ahogy amiben voltunk néhány évvel ezelőtt. Amire szeretnék rámutatni, az egy nagyon egyszerű dolog. Nagyon sok fontos kérdéssel állunk szemben, amelyekről egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen válaszokat adjunk. Az egyik a szuverenitás, és nagyon jó anyagot eh, készített Mayer professzor ezzel kapcsolatban, amikor a tagállamok a szuverenitását szeretnék megőrizni ezen kérdésekben, illetve kérdés, hogy vannak hajlandóak-e, vagy örömmel osztják-e meg másokkal. Ez egy olyan kérdés, ahol a határok nagyon homályosak, és nagyon nehéz megoldásokat találni. Amit érdekesnek találtam, hogy nagyon sok válságban, amelyekkel szembenézünk, egyszerűen az történik, hogy nagyon rugalmas megoldások születnek, például az öbölmenti ö, tengeri ö, jelenlét a legutóbbi külügyi tanácson is, ö, amely a Mogarini asszony elnökölt. Ö, egyes tagállamok volt úgy nyilatkoztak, hogy ők hajlandóak előre haladni különböző tengeri hadműveletekben, és hajlandóak megosztani egymással a felelősséget, illetve az információikat. Van egy francia kezdeményezés, az úgynevezett európai hírszerzési kezdeményezés, ott van a Sahel a műveletek, és más szavakkal azt lehet mondani, hogy a 28-ak, vagy hamarosan 27 tagállam körén túl is történnek dolgok, amelyek során igyekeznek figyelembe venni a szuverenitási problémákat, amelyeket nem tud megoldani, vagy nem könnyen tud megoldani az Unió. Ez nekem úgy tűnik, hogy a második kérdés az pedig az identitás, ezzel is küzdünk, azaz mit akarunk, ezzel az új ö, lehetőséggel kezdeni, amelyen rendelkezünk. Ez eléggé megdöbbentő, amikor nézzük azt, ami a Lisszaboni szerződésben van, vannak, amikor beszélünk békefenntartásról, béke létrehozásról, és ugyanakkor azt látjuk, hogy ezzel hajlandóak lennénk előrelépni, és ugyanakkor viszont azt is látjuk, hogy vannak egyéb feladatok, amik beléptek, amik sokkal inkább katonai tanácsadást jelentenek, képességfejlesztést, humanitárius segítséget, és így tovább és még mindig ott van az az elképzelés, akkor a lényeget vizsgáljuk, hogy hajlandóak vagyunk-e, ahogy a katonák mondják, a területre belépni, és ebben nem vagyunk igazán biztosak, hogy ezt a felelősséget az Unió át tudja -e vállalni. Tehát itt ez is problémát jelent. A harmadik, ezt mondanám, hogy a politikai, katonai stratégia, az nagyon világos volt az Unió globális stratégiában, hogy a hangsúlyok az a védelem és biztonsági kérdésekre voltak helyezve. És ehhez jöttek létre a különböző eszközök, amelyeket kitaláltunk, de még mindig hiányzik egy nagyon erős, egyenes kérdésre, akarunk-e előbbre lépni egy hogy mondjuk, ilyen expeditív műveletekkel. És valóban Európa képes-e globális szereplőként fellépni ezen a területen más szavakkal, visszatérve a stratégiai autonómia ügyéhez, válságok, ahol, ahol sem az amerikaiak, sem a NATO, sem az ENSZ nem akar vagy képes jelen lenni, viszont vannak esetek, amikor az európai érdekek szükségessé tennék, és akkor jön fel a kérdés, hogy akkor az európaiaknak kellene elépniük. És valójában pontosan ez történik jelenleg is az öböl területén, a Szahelban és Líbiában. Világos, hogy az amerikai adminisztrációt nem igazán érdekli ez a térség. Az ENSZ-nek megvannak a hagyományos problémáik, hosszú időbe telik, amíg reagálni tudnak más szereplők, Törökország, Oroszország, egyes öbölmenti szereplők vannak, és ekközben Európa úgy érzi, hogy neki is ott kellene lenni, csak nem tudja, hogy ezt hogyan tegye. Mert nem igazán határoztuk meg a feladatokat, amiket át kellene vennünk, és nem tudjuk, hogy ebben a politikai, katonai stratégiával mit kezdjünk, amire szükség lenne, és azt sem tudjuk, hogy az ambícióink meddig terjedhetnek. Megvan a vörös vonal, és egy kicsit még mindig azzal küzdünk, hogy tulajdonképpen mik is a felelősségeink, melyek is azok a felelősségi és hatáskörök, amiket átveszünk vannak olyan partnerek, akik úgy gondolják, hogy az ENSZ már többször kérte, hogy adjunk választ például az egész áthidaló erő kérdése, hogy az ENSZ például békefenntartó erőket tudjon bevetni. Az Unió már többször is jött hozzánk, és kérte, hogy segít, tudnának-e segíteni az űr kitöltésében, amikor az ENSZ biztonsági tanácsról van egy határozat, és eldöntötték, hogy békefenntartó erőket kellene. De mire az ENSZ ezt fel tudja állítani, addig, addig is kellene, hogy valaki lépjen, valaki adjon támogatást, és az Unió e tekintetben lehetne partner. De ezeket a kérdéseket nem oldottuk meg, ezek azok a típusú kérdések, amelyekre választ kell találni. Líbia nagyon jó példa lehet ha sikerülne egy tűzszünetet elérni, amit támogatna az ENSZ biztonsági tanácsa, ki fogja ezt ellenőrizni? Gyorsan ott kellene lenni a terepen, és a kérdést megint csak fel fogják tenni az Európai Uniónak, ami egy nagyon komoly felelősséget fog akkor majd jelenteni. És végezetül még annyit mondanék, és ez lenne az én rövid kis hozzászólásom, ez egy nagyon figyelemre méltó pillanat, mert most van itt a cselekvés ideje. Európának most el valóban el kell döntenie, hogy akar-e, tudom, hogy ez egy igazi politikai szereplőké válni. Ez az a pillanat, amikor eldönthetjük, hogy merre akarunk menni, merre akarunk tovább menni. Az én értelmezésem szerint, és elnézést az kérek, hogy hosszan beszélek, az elmúlt 5-6 évben amióta kidolgoztuk az uniós stratégiákat, és nagyon sokat kommunikáltunk, sok papírt gyártottunk, nagyon sok elemzést végeztünk, és így tovább. De ezek egymáshoz nem igazán kapcsolódtak, és a végén cselekvés nem nagyon lett ezekből, kivéve néhány hasznos figyelemre méltó műveletet, de még mindig nem sikerült ezt a politikai, katonai stratégiát kialakítanunk, amire szükség lenne. Most PSC-ről, stratégiai kompasszról beszélünk, Mm, és nyilvánvaló, hogy ez nagyon sok időbe fog terülni, kerülni, amíg sikerünk valami egységes közös álláspontra jutni. Most itt van egy nagy lehetőség, válságok vannak, konfrontáció, ami lehet, hogy rákényszerít bennünket arra, hogy gyorsabban kezeljük a dolgokat. Az első európai műveleteket könnyebb volt megérteni, de abban az időben nem volt a ö, közös képviselő, és ö, bizonyos mértékig teoretizáltunk dolgokat. Például Macedónia kongói ö, köztársaságban az Artemis, vagy az Atalanta műveletek, ezek olyanok voltak, ahol nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen politikánk van, hanem ott voltunk, mert ott kellett lenni, és gyorsan reagáltunk a nemzetközi felkérésre. Meg kellene próbálnunk valamilyen mértékben ezt a típusú gondolkodást követni, vagy felújítani, annak érdekében, hogy figyelembe vegyük azt a komplexitást, amelyről itt szó van. Valóban egy ilyen gondolkodásra, módra lenne szükség napjainkban. Köszönöm elnök, köszönöm szépen nagykövet úr, és akkor most a Megadom a szót a globális stratégia kidolgozójának, Tocsi asszonynak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Natali. Valójában szinte el is mehetnék, mert valójában pont ugyanezt szerettem volna én is elmondani, de akkor egy kicsit átfogalmazva fogom megtenni azzal egyetértek, hogy az elmúlt három-négy évben kiteljesedett a védelmi és biztonsági politika, és elismételhetjük ezeket a rövidítéseket, amelyeket úgyis mindannyian ismerünk, és amelyek nagy része EU keretek között, más része az EU kereteken kívül zajlott, miközben továbbra is európai fellépések voltak. Talán lehet a kiinduló pontja ennek a gondolkodásnak az, hogy miért is történt ez meg, hogy egy évtized után a kül- és biztonságpolitika, amely kezdte elveszíteni a lendületét, egy csodálatos kezdet után kezdett bezuhanni, és aztán újra magához tért. Azt gondolom, hogy itt alapvetően három tényről van szó. Tényezőről az első, az a bizonytalanság elterjedése. Gyakorlatilag megszűnt az az illúzió, hogy egy csodálatos rendezett világban élünk. Most aztán bekövetkezett Ukrajna, majd Szíria, Jemen, Líbia, tudjuk, ezt a listát is ismerjük nem csak a bizonytalanság nőtt, hanem az is, hogy az emberek egyre kevésbé érezték magukat biztonságban. Talán még két tényező van, amik még fontosabbak. Az Egyesült Államok szerepe kérdőjeleződött meg az európai biztonsági elrendezésben. Ez a kérdőjel nyilván még erőteljesebbé vált Ronald Donald Trump megválasztása után, de már előtte is látszott, és érdemes itt egy strukturális trendet látni arról, hogy mi az amerikaiak szerepe a világon. Tehát egyre nagyobb ez a kérdőjel, nevezetesen, hogy az Egyesült Államok vállalja-e az Európa védelmét, hanem is az elkövetkezendő egy-két vagy öt évben, hanem mondjuk 20-30 év táblatában és tudjuk, hogy egy ilyen védelmi képesség kialakítása az sok időbe telik. És nyilván ez a kérdőjel megint egy új gondolkozást hívott létre. A harmadik egy belső tényező, a, a brit Brexit szavazás eredménye. Az Egyesült Királyság fékezőleg hatott az Európai Unióra, gondolták sokan, ez részben igaz is volt, főleg a David Cameron konzervatív kormányzása alatt, ezért többen úgy érezték, hogy most, hogy a fék lekerül, a, a, a láb lekerül a fékről, e, kiteljesíthetjük a védelmi e, politikát, nyilván ehhez kellenek e, eszközök is, eh, amelyeknek a fontosságát nem tagadom, de azt mindenképpen elmondom, hogy eh, mindez egész elég, de nem mindez szép, de nem elég. Az elmúlt négy évben azt láttuk, hogy eh, egyre többen rájöttek arra, hogy a válsággal szembesülve egyrészt képtelenek vagyunk, másrészt nem is vagyunk hajlandók azokra megfelelően reagálni. Ugye a három tényező, ebből különösen az első kettő, az meg fog maradni. Sőt, egyre inkább a valóságunk részévé válik. Itt két dologra mutatnék rá, amitől óvakodnunk kell, és három dologra, amit viszont meg kéne tennünk. Az első, amit nem kellene tenni, az az, hogy létrehozunk egy másik dokumentumot. Egy fontos dokumentumot írunk, lehet, hogy ez tőlem furcsának hangzik, de én erősen hiszek abba, hogy nem dokumentumok létrehozására van most szükség. Nyilván mindig lehet ér, érvelni amellett, hogy fehér könyvek és stratégiai iránytűk létrejöjjenek, de ezek sok időbe telnek, és mivel sok szempontból az EU intézmények, és azon belül is a tanács az inkább férfias, mint nőies, abban a vonatkozásban, hogy nem tud két dolgot csinálni egyszerre, és hogyha választania kell, akkor azt fogja választani, hogy kialakítja, megírja a következő nagyon bonyolult dokumentumot. Ezért jobb lenne, hogyha más dologra koncentrálnánk, és mindjárt elmondom, hogy mik ezek. A másik dolog az, és én is sok időt töltök ezzel, de a másik dolog az az, hogy túl sok dolgot, túl sok időt töltünk azzal, hogy meghatározzuk, hogy mi a stratégiai autonómia azon vitatkozunk, hogy autonómia a megfelelő szó, vagy esetleg hívjuk szuverenitásnak. Mi is ezt csináljuk, egyébként mi csináljuk is, továbbra is, de amikor a politika csinálásról van szó, akkor nem ezzel kellene foglalkozni. Tehát nem ez az irány, amit választanunk kellene, különös tekintettel arra, hogy a legtöbb munka abba megy vele, hogy az Egyesült, meghatározzuk, hogy az Egyesült Államok mit szeretne 2013-ban kezdtünk el koncentrálni erre, de akkor ezt elfogadták. Most megint vitatható, vagy vitatott, de miért? Azért, mert a Trump kormánynak ez nem tetszik. De legyünk őszinték magunkkal, a Trump eh, kormánynak eh, igazándiból eh, se, semmilyen viszonya nincsen um, a, a stratégiai autonómiához. Az a problémája, hogy az európai védelmi alapot az európai védelmi iparra akarják költeni. Ez az, ami nem tetszik a Trump kormányzatnak, nem pedig az, hogy az autonómia most mit jelent, vagy mit nem jelent. Ez tehát az, amit nem kell tennünk, és akkor befejezem azzal, hogy szerintem milyen három dolgot kellene tennünk. Az első, az a koherencia. Voltak ezek a rövidítések, különböző missziók rövidítései, ezek részben eltérnek egymástól, ugyanakkor még mindig elég nagy a zavar Eh, hogy ezek hogyan illeszkednek eh, össze eh, politikai, stratégiai szinten, hogyan tudnak ehhez, ezek igazodni a képességekhez, illetve a, az ipari lehetőségekhez. Tehát azok a döntések, amelyek megszülettek, azok fontos, hogy koherens egészet kapjanak, és különösen a képességfejlesztésnél, a koherenciának figyelembe kell vennie a NATO képességfejlesztési vagy tervezési eh, folyamatát. Ennek meg kell történnie, mert a képességek egy jelentős része, hanem is mind, a képességek jelentős része arról szól, hogy elrettentsen. És tudjuk, hogy eh, a NATO lesz az, ami az elrettentés nagy részét a jövőben is el fogja végezni tehát legyen meg az a belső koherencia a különböző intézmények és eszközök között, de legyen egy külső koherenciája is, különös tekintettel a NATO keretre. A második, ami talán még fontosabb, az a pénz. Hogyha a nagy nyilatkozatok után azután, hogy 30 milliárdról énekeltünk, és 6,5 milliárdot akartunk katonai mobilitásra költeni. Hogyha ez nem következik be az MFF kontextusában, akkor nevetségesé válunk. Tehát nagyon fontos az, hogy ha védelemről beszélünk, és stratégiai autonómiáról, és beszélünk továbbra is ezekről a dolgokról, akkor tegyük oda a pénzt is mellé. És végezetül a harmadik dolog, a, és itt abszolút egyetértek Pierrel, az a műveletek. És nagyon tetszett, ahogy mondta, elméletet alkotunk, miután a, miután a fellépés már bekövetkezett, és nem pedig fordítva. Legalább két eset, vagy két eset van, amikor ezt meg kellene újra vizsgálni. Nagyon fontos Irakról mélyebben elgondolkozni. Én személy szerint úgy vélem, hogy Irak, az Egyesült Államok iraki jelenléte az véges, csak az a kérdés, hogy mikor fog ez a visszavonulás bekövetkezni. A NATO MI amely egyébként egy borzalmas ötlet lenne, tehát NATO-nak sem szabad bevonulnia Irakba, sok oknál fogva. Az egyik legsúlyosabb az az, hogy a NATO-nak nincs jó híre a közel-keleten. Csodálatos dolgokat végzett a NATO, főleg Európában, de keresni valója a közel-keleten nincs. Az irakiaknak azonban szükségük van támogatásra, és kérik is ezt a támogatást, és valójában eléggé kedvelik az európaiakat, hiszen van egy polgári missziónk, és szerintem nekünk meg kell fontolnunk egy katonai kiképző missziót is. Nyilván itt nem csak Irakról lehet szó, hanem Líbiára is érdemes gondolni, hogy hogyan védjük meg ezeket az erőket. Tehát oda küldjük a kiképző tiszteket, de egy iraki kontextusban meg is kell tudni védeni őket, e, és e, egy kérdés az, hogy az EU képes lenne, akarna-e? Képesnek képes lenne szerintem, de akarná -e ezt csinálni. E, ez, most Irakról beszélek, de ugyanez igaz Líbiára is. El lehet, képezni, el lehet képzelni egy EU kiképző missziót, egy haderővédelmező, több nemzetiségű misszió mellett. Tehát egyfajta európai kontaktcsoport működne valami mellett, ami az EU intézményes keretei közt funkcionál. Talán még ennél is fontosabb, nevezetesen Iraknál, noha kulcsfontosságú Irak különösen abból a szempontból, hogyha az iszlám állam feláll a padlóról, de talán még, még érdekesebb Líbia. Pont azért, amit Pierre is mondott. A, az Egyesült Államok, akár, hogy sikoltozunk, nem fog beszállni a líbiai dolgokba. Ezt sokféleképpen értésünkre adták diplomáciai módon, illetve azzal is, hogy egyszerűen nem érdekli őket Líbia, és ez nem fog megváltozni, ez egy ténykérdés, és hogyha az Egyesült Államok nem vesz részt, és mi sem veszünk részt, akkor ki fog részt venni, már látjuk is, aki részt vesz, az nem a mi érdekeinknek megfelelően fogott részt venni. A kérdés tehát az, hogy akarunk-e bármilyen szerepet játszani bárhol is. A kérdés, a válasz pedig az, hogyha igen, akkor jobb helyet se találhatnánk erre, mint Líbia nagyon bizonytalan helyzetről van szó, ahol az EU szerepvállalása része lehetne egy tágabb értelemben vett európai erőfeszítésnek is. De ha csak nem történik valami ilyesmi az öt évben, az elkövetkezendő öt évben, akkor az haszontalan lenne és kifejezetten káros lenne további tanulmányokat írni ezekben a témákban. Köszönöm, most pedig megadom a szót Brook Stignernek, aki akit megkérek, hogy 10 percnél többet ne nagyon beszéljen, mert lehetőséget akarunk adni a válaszokra, kérdésekre, válaszokra is. Párbeszédre van szükség, és nem öt konferenciát szeretnénk most itt látni. Par euh, une dernière intervention, et ensuite des questions et des euh, réponses. Euh, E-, ezért, ezért akarjuk, hogy most röviden még meghallgassuk az ötödik hozzászólót, és utána lesz majd a kérdés-felelek. Okay, fine. Rendben, nagyon köszönöm a meghívást, eléggé szokatlan, hogy itt ülök, általában a hallgatók sorai között foglalok helyet, de igyekezni fogok. Olvastam mind a négy tanulmányt, és néhány dolgot szeretnék kiragadni ezekből amelyek felmerültek bennem, Eléggé pessimista vagyok, ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre az ambiciózus terveket, célokat illetően, különösen az integrált megközelítéssel kapcsolatosan. Ez csodálatos szó, kifejezés, amit az EU nagyon szeret, de a Balkánt kivéve, ami kifejezetten Európa szomszédsága, a KBVP alig ért el sikereket vagy eredményeket. A missziók nem harci missziók, nem kemény katonai műveleteket végeznek, ugyanakkor gazdasági, kulturális és fejlesztési területeken, háborús területeken nem beszélhetünk integrált megközelítésről Máliban például, vagy Burkina Fasoban. De hát azt kell megvizsgálni, hogy mennyire lehet reális az a megközelítés, és van-e egyáltalán lehetőség arra, miközben mindent ellátunk ezzel a címkével, mert olyan jól hangzik ha azt tudjuk csak elérni, hogy terrorizmus ellenes képzést tudunk végezni, akkor mondjuk ki. De azt hiszem, hogy ennél ambiciózusabbnak nem reális lenni, hiszen itt elsősorban a béke fenntartása, megteremtés a cél. A kapcsán nyomást kell gyakorolni a tanácsra. itt a nemzeti álláspontok eltérnek a Q&V tekintetében, úgyhogy ezt a ciklus, ezt a kört, örtögi kört valahogy meg kéne szakítani. Egy új biztonsági tanácsot kéne talán létrehozni, nem vagyok benne biztos, de ha ők kapnak Q&V-t, akkor ezt végig kellene vinni, mert egyébként nem hatékony. A DTIB-vel kapcsolatosan nem ö, tudom ennél jobban támogatni a nem tudom, hogy milyen terveket fog, vagy javaslatokat letenni az EU. A DTIB kapcsán eh, azt hiszem, hogy elmondható, hogy Európában senki nem akar veszíteni. Általában a win-win eh, helyzeteket eh, igyekszünk elérni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy tagállam sem hajlandó elveszíteni katonai erejét a közös jó érdekében. Tehát a DT, DTIB-n változtatni kell, és rövid leszek, mint ahogy kérte a, az egyik képviselő, mi a stratégiai autonomitást illeti. Európának meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy megvédje magát, és egy, egy jó akaratú, vagy egyszerűbb változatról kell beszélnünk, de még ez sem biztos, hogy megvalósul, ha a magatartásokon nem változtatnak a nemzeti fővárosok. Ugyanis a döntésekhez egy erőteljes hierarchiára van szükség a döntéshozatalban, képesnek kell lenni a gyors stratégiai döntés döntésekhez, amivel a minősített többségi szavazás lenne szükséges, és az is felmerül, hogy a vezetők mennyire hajlandók embereket, katonákat áldozni az ilyen műveletek oltárán, ami meglehetősen érzékeny kérdés. Ez azt hiszem, hogy elég egy, egyértelmű, és haszontalan itt koncepciókról beszélni, és az állampolgároknak azt kell sugalni, hogy illetve nem szabad azt sugalni, hogy valahol egy olyan stratégiát építünk, ami nem működik. Talán egy új kifejezést kellene alkalmazni, mert szerintem stratégiai autonómiáról nem tudunk beszélni, még akkor is, hogyha bármennyire is szeretnénk, és elnézést, hogy most itt eh, elrontottam a kedélyeket. Eh, Köszönöm szépen, akkor most átadom a szót azoknak, akik kérték. Először is a Leila Neumannnal indulunk. Igen, eh, utána ön is szót kap. Sokat kértek hozzászólási lehetőséget. Köszönöm, elnök asszony és nagyon köszönöm ezeket a nagyon élénk bevezetőket, amelyek némileg ugyan ellentmondásosak voltak, de szerintem erre szükség van, hiszen igen, komoly ambícióink vannak, amik nem biztos, hogy mindig reálisak. És két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik a tagállamok és az Európai Unió közötti kapcsolat ezen a területen különböző koncepciókat különbözőképpen értelmezünk az egyes országok kapcsán. Libiával kapcsolatosan a tagállamok ellentétes irányokban mozdultak, és van egy nagyon érdekes koncepció a KBVP kapcsán, ha az egyik tagállamnak adunk mandátumot, hogy lépjen, mert ő van abban a helyzetben, és a 26 többi tagállam pedig támogatja. A missziók esetében ez egy lehetőség lehet, hogy az egyik tagállam lép fel, a többi pedig háttérben marad. Ez azt jelenteni, hogy egy kisebb EU misszió lenne, és egy nagyobb tagállami misszió, akár a többi tagállammal, vagy a NATO-val koordinálva, például Mali esetében, és akkor ez nem teljesen világos a partnereink számára sem, hogy most kivel tárgyaljanak, akár például közel-keletre, ha gondolunk, Szaudarábiára emlékeztetnék mi a kétoldalú tárgyalásokat részesítjük előnyben, és ezzel elkerülhető a zűrzavar. Natali, az EU a kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Azt mondtad, hogy a pénzt oda kell tenni, ahol arra szükség van. A tagállamoknak a védelmi kiadásait kellene valahogy egyesíteni, és nem az EU-hoz fordulni, miközben a szuverenitásokat féltik. Nem tudom, hogy az EU nem rendelkezik kellő lehetőségekkel, vagy szándékkal, hogy a tagállami kívánságoknak megfeleljen. Ezt nem tudom, hogyan látod, hiszen ez az egyik kulcskérdés a továbblépés szempontjából. Köszönöm szépen, miután más koordinátor nem kér szót, akkor most Gáller úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok mondandom van. Tocsi asszony, először is egyetértek azzal, hogy az adminisztráció nem hajlandó megérteni, hogy mit akarunk az európai védelmi erőfeszítésekkel, a korábbi értette. És nyilván a pénzeket a saját iparunk fel, igyekszünk felhasználni. Viszont itt fontos, hogy ne egy újabb nagy dokumentum szülessen, ami nem megy át a tanácson, és akkor sajnos a tagállamoknak ami globális stratégiánkat sajátjuként kell elfogadniuk. Ez a hiba már megtörtént, amikor azt a csodálatos szöveget ünnepeltük. Ezzel teljesen egyetértek. Ugyanakkor a tagállamok ezt nem fogadták el sajátjukként. Éppen ezért mi a saját ambícióinkat fogalmaztuk meg, szükség van a képességek fejlesztésére, a biztonság és a védelem érdekében a parlament többször döntött így, hogy a tagállamokat is valahogy bevonja és rábírja őket kötelezettség vállalásra a saját képességeik tekintetében. Egyetérte velem abban, hogy az eddigi politikai döntések emlékeztetnék a 2013-as tanácsülésre, amikor elhangzott, hogy a védelem a fontos. Vagy a, az ellátás biztonsága. Ez valahol aztán eltemetődött. Ugyanis az első költségvetési soron a védelem egy kísérleti projekt jelent meg. A stratégiai autonómiát valóban definiálni kell, hiszen az EU a védelmi alapra vonatkozóan már rendelkezik egy jogszabályjal. Tehát képeseknek kell lennünk fellépni, ha nem tudunk a NATO forrásaival élni. Tehát a vétó egy dolog, ami megakadályozza, hogy a NATO eszközeivel éljünk, és az én nem hiszem, hogy az oroszok vagy a törökök képviselnék a mi érdekeinket, úgyhogy nem dőlhetünk hátra, és nézegetjük, hogy az oroszok vagy a törökök hogyan alakítják a helyzetet a közel-keleten. Borrell úr írtunk egy levelet, és neki száz napon belül kellene válaszolnia erre, hogy pontosan mit értünk a védelem, a védelmi képesség alatt. Remélem, hogy erre vonatkozóan kapunk egy megfelelő definíciót. Bazescu úr, köszönöm. Hál' Istennek. Ma megtudtam, mit jelent a stratégiai autonómia. Tehát ez semmit. Igazán eh, nem töltöttük fel tartalommal ezt a kifejezést. Egyszerűen nem vagyunk eh, képesek autonómá válni egyelőre, és talán még hosszú ideig sem. A stratégiai autonómia olyanok találmánya, mint a hölgy, aki egy hosszú konferenciai előadást tartott, de minden esetre sokan használják ezt a kifejezést. Nem vagyunk autonómok, mert nem rendelkezünk nukleáris fegyverekkel. A tapasztalatom alapján tíz éves államfői tapasztalataim alapján, nézzük meg az oroszokat. Az ő gazdaságuk kisebb, mint Olaszországé, és mégis nagyhatalomnak számítanak. Ez a valóság. El kell döntenünk, hogy a globalizációs folyamat részei akarunk lenni, a döntéshozók közé akarunk tartozni, akkor az USA-val is be kell vizsgálnunk a partneri viszonyunkat. Ez is egy olyan realitás, amit az elemzések is alátámasztanak. Nézzük meg, hogy mi történik ma az EU-ban, Oroszországban vagy Törökországban senki nem kérdez meg minket. Megpróbáltunk közvetíteni az iráni-USA konfliktusban, de senki nem hallgatott meg minket. Úgyhogy legyünk őszinték önmagunkkal. Amikor a saját képességeinkről beszélünk, mint főszereplő. A katonai képességeink alapján nem lehetünk önmagunk, önállóan főszereplők. A én szerint meg még hosszabb ideig változatlanul partnernek kell maradnunk az USA-val, még akkor is, hogyha Trump az elnök. Nézzük meg Európa keleti felét és a NATO-t. Miután Putin megszállta a Krímet, az összes előbb korábbi kommunista ország felkapta a fejét. Egész egyszerűen Putin arrébb tolta a határokat, ez az oroszok stílusa bármikor arrébb tolhatják a balti államok határait, vagy a román határt, vagy a bolgár határt, mint ahogy ezt Ukrajnában is tették. És akkor mi történik? A szaragálói NATO csúcs végül is amellett döntött, hogy amerikai fegyvereket telepítenek Európa keleti részén, de nincsenek francia csapatok Romániában, nincsenek német csapatok Romániában, de az amerikaiak legalább megpróbálták. Ők ott vannak 2000 csapattal, tehát ez is a valóság, akár tetszik, akár nem. A biztonságunk tekintetében még mindig az USA-ra szorulunk. És azt elképzelni, hogy egy nukleáris arzenált kifejlesztünk, hogy az oroszokkal, a Kínával, Indiával, az USA-val vagy Pakisztánnal versenybe szálljunk, ez szerintem nem elfogadható jelenleg Európában, ami azt jelenti, hogy csak egy megoldás van, nevezetesen, hogy továbbra is fenntartjuk a partneri kapcsolatot az USA-val, és eh, a globális játékban azt hiszem nem lehetünk főszereplők a katonai képességeink alapján. Eh, elláthatunk missziókat Afrikában, történelmileg komoly felelősség terheli egyes országainkat. De nézzük meg, hogy a kontinensünk déli részén élő szomszédaink kapcsán mi a helyzet. Afrikában meg szervezhetünk missziókat, de nincs bátorságunk. Most pedig Chris Petersnek adom át a szót, de szeretném emlékeztetni Baszeszkó kollégát, hogy vannak olyan országok, amelyek vannak olyan bátrak, hogy jelen vannak Afrikában, sőt még az embereiket is veszélyeztették. De nincs elegendő csapat, mondta Baszeszkó úr. Elnök asszony, nincs elég telepített csapat. Én számomra fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy egy hete Strasbourgban jóvá hagytunk egy jelentést a közös védelmi és biztonságpolitikáról, és ez a, do- a dokumentumban 21 néhány pontot ö, fogalmaztuk meg, amelyek nagyon világosan adják a definícióját annak, hogy meg kell erősíteni Európa stratégiai autonómiáját. Remélem, hogy ezt elolvasták, és nagyon érdekelne, hogy mi a reagálásuk arra, ami ott le van írva, és amit valamennyi frakció jóvá hagyott a plenáris ülésen. Ennek világossal kellene lenni. Én remélem, hogy önök is elolvasták ezt a dokumentumot. Ez az első észrevételem. Amikor beszéltünk az európai stratégiai autonómiáról, akkor kérem, hogy olvassák el azt, amit már jóvá hagytunk, és amiben hiszünk. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül adtuk áldásunkat rá a múlt héten. Vannak, akik nem hagyták jóvá, de a nagy többség mégiscsak jóvá hagyta. Második dolog, a világ nagyon gyorsan változik, és egyetértek abban, hogy Európa számára most itt az idő, hogy teljesítsen. Teljesítenie kell annak érdekében, hogy világossá tegye, hogy Európa hol mi, mit képvisel, és hol helyezkedik el a geopolitikai világban. Ezt elmondtuk. A politikai álláspontja az Egyesült Államoknak megváltozott, változóban van. Vannak más elemek is, amelyek változnak, és akkor fel kell vetni az Európai Unióban, hogy ebben a helyzetben mit tudunk tenni. Én korábban belga miniszterelnök helyettes voltam, de azt kell először is felmérnünk, hogy mi az, amire képesek vagyunk. Ambiciózusnak kell lenni, Belgiumban, mert kis ország vagyunk, mi általában szerények szoktunk lenni, de fel kell mérnünk, hogy mi az, amit tudunk tenni az Európán kívüli emberek számára eh, ért is. Továbbá úgy gondolom, hogy nincs szükség nagy vitákra, vagy eh, hanem a jó, miközben mi itt beszélgetünk, közben a világ halad el mellettünk, tehát meg kell vitatni, de azt kell eldönteni, hogy a, mi hogyan látjuk a jövőnket, és amit a múlt héten Strasbourgban jóvá hagytunk, azt hogyan kell és hogyan lehet megvalósítani azért, hogy elérjük az európai stratégia autonómiát. Mit tehetünk ebben a geopolitikai helyzetben, amely teljesen új. Számomra ez a legfontosabb feladat, és ez az, amiről tanácskozni kellene itt a parlamentben, hogy amiért, azon értékekért, amelyekért kiállunk, és reálpolitikát is kell figyelembe venni, saját érdekeinket, embereket megvédjük, akik Európától azt várják, hogy tegyünk valamit. Úgy gondolom, hogy Ebben a vitához igenis katonai fellépésre is szükség van, missziókra. És amikor ez nem lehetséges, ez az én szerény véleményem, amikor ez mégsem lehetséges, öt év, mostantól számított öt éven belül, hogy öt évvel, az új bizottsági elnök és a bizottság nem mondhatja azt, hogy geopolitikai bizottság leszünk. Nem mondhatja ezt jelenleg a parlament, hogy stratégiai autonómiára van szükségünk, mert akkor vége a játéknak. Nem vagyunk képesek meggyőzni más országokat, hogy az Európai Unió bármiért is kiáll. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót négy vendégünknek, hogy reagáljanak ezekre a kérdésekre vagy állásfoglalásokra, Szeretnék néhány percet felhasználni arra, ami ugye az elnökségnél van a mikrofon, és szeretnék reagálni néhány ö, nyilatkozatra, amiket hallottunk. Szükség van-e egy stratégiai iránytűre? Építettünk egy kitűnő hálózatot, elég nehéz lenne elmagyarázni, hogy miért vannak eszközeink, miközben nem tudjuk, hogy mit akarunk velük kezdeni. Ma Kínának van egy elképzelése, egy képe, mindenki ismeri. Elmondták, megmagyarázták, mindenki érti. Van men one road, ugye egy ember, egy út, ezt mondják, és mindenki ehhez képest el tud helyezkedni. Az Egyesült Államoknak is van legalább egy szlogenje, egy jelszava, America First, Amerika mindenek előtt és minden America, America First körül forog, egyetértek ezben Natali. Nekünk pedig különféle rövidítéseink vannak jelenleg, sosem volt politikai akarata rövidítések körül, miközben az európai választások során kampányoltunk, és vannak állampolgáraink, amelyek azt mondják, hogy nagyobb európai védelmet szeretnének. Mindenki ezt mondja. Ha erre a követelésre nem tudunk reagálni, válaszolni, akkor nem csak, hogy nem felelünk meg a biztonsági és védelmi vonatkozásban az európaiak elvárásainak, de azt is jelenti, hogy talán még inkább ártunk az európai projekt szavahihetőségének. Egyrészt elér bennünket a, vá- a világ válsága és a kétségek, és azt mondjuk, hogy geopolitikát csinálunk anélkül, hogy tudnánk, mit csinálunk. De hát az állampolgárok is utolérnek bennünket, és ha ezt, erről nem beszélünk itt ebben a parlamentben, akkor hol fogjuk elmondani? Ez nem azt jelenti, hogy itt hézag van a bizottság, a parlament és ebek. Több mint 500 millió állampolgár várja, hogy valamit tegyünk a biztonság és védelmi kérdésekben. Már eddig is sokat beszéltem, úgyhogy most fordított irányba megadom a szót a vendégeinknek, Tigner úr, körülbelül 5-5 perc. Egy dologot mondanék, valaki feltette itt a kérdést, talán Natalinak, hogy a tagállamok miért nem képesek fellépni, a szándék hiányzik, vagy a kapacitás, azt hiszem, hogy is is. Múlt héten is volt erről már szó, stratégia autonómiáról is, és azt mondták, hogy először is a kapacitásokat kell képíteni, mert egyenlőre ez nincs meg. A nem akarás az abból is ered, hogy a tagállamok nem akarnak több szuverenitást átadni Brüsszelnek. Lehet, hogy az elkövetkezendő 5 vagy 6 évben a kapacitásokat kellene kiépíteni, és akkor nem lenne meg az a, az ürügy, hogy nem tudjuk megtenni, mert meg tudjuk mutatni, hogy megvan a kapacitás. Köszönöm. Natali Tocsi. Csak nagyon röviden több pontra is reagálok. Ami a tagállamok megosztottságát illeti, és a példa, hát kaptunk Líbiával. Ez kétségtelen az egyik legnagyobb oka annak, hogy miért nem cselekszik az Unió. Ami esetleg talán változni fog ebben, talán változóban van, egy tagállam részéről jött ez, egy oldalú a dolog, ez egyelőre. Tehát, ami talán változik, hogy elfogadjuk azt, hogy van egyet nem értés, és az biztos, hogy Törökországot és nem szeretnénk, hogyha Oroszország és Törökország kezelni ezeket a helyzeket. Ez egy külső lökőerő, hogy újra átértékeljük azt, hogy a megosztottságunk mekkora szerepet játszik mindenben, és mennyire fontos probléma. Most egyet érteni abban, hogy megbízni az Egyesült Államokat, de senki, egy nincs olyan tagállam, amelyet megbíztunk volna, amelyik mandátumot kapott volna, és van a kontaktcsoport fogalma, ez jó, a kontakt group vagy kontaktcsoport az az, amely tartja a kapcsolatot az, indi, az intézmények között. A rugalmasság, a plusz a rugalmasság, a reag, gyors reagálás és így tovább a másik oldalon van a legitimitás hiánya és egyebek. Hogyha az intézményi keretektől elszakadunk. Ami az akaratot és a kapacitást illeti, igen, egyetértek mind a kettő szükséges, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a szerénységet, mert ha nincsen leg a képességünk, hogy komolyabb hadműveleteket végezzünk, mert nincsenek meg az ehhez szükséges eszközeink, akkor ez igaz, hogy ez nem megy. De mégiscsak olyan azokat a dolgokat, amikről itt beszélünk, legyen ez Irakban, Líbiában, azért igenis, hogy mégiscsak van képességünk, inkább az akarat vetődik fel, és azt is el kell fogadni, hogy ez milyen kockázatokkal jár. Igenis, lehetnek sebesültek, lehetnek áldozatok. Na most ez a nem akarás, ez mindaddig ott van, amíg abban az illúzióban élünk, hogy majd valaki, ez a valakit meg, meg is lehet nevezni, az Egyesült Államok majd gondoskodik rólunk. Ez egy álom, úgy gondoljuk, hogy Trump a probléma. Szerintem nem Trump a probléma, én attól tartok, hogy itt strukturális dolgokról van szó, más formában fog ez meg eh, majd jelentkezni. Alapvetően az Egyesült Államoknak egy komoly kihívása van, ez pedig nem Európa, hanem Kína. És mindenkinek korlátozottak a lehetőségei, ezért nyilvánvalóan, hogy az USA-nak ez lesz a prioritása, és arra fog lépni. Tehát nekünk is fel kell ismernünk, hogy nincs választásunk, és nem szabad illúziókban ringatni magunkat. Most ne, semmi problémám nincs a fehér könyvekkel, különböző dokumentumokkal. Én mindössze annyit szeretnék mondani, hogy miután az idő korlátozott, és a források is korlátozottak, szerintem sokkal jobban fel lehetne használni ezt az időt, hogyha azon dolgoznánk, hogy a lépés, hogy lépjünk, hogy akciók történjenek. Nem az a probléma, hogy egy dokumentumot nem érzünk teljesen sajátunknak, mert 31 néhány vagy 27-en vagyunk. Nem ez az igazi probléma. Én úgy gondolom, hogy nem lenne szabad túl időt túl sok időt fordítani erre, különösen, mert az idő elveszük onnan, amivel foglalkoznunk kellene. Elnök, köszönöm szépen, Pierre Remon. Csak nagyon röviden, mert azt hiszem, hogy már nagyjából mindent elmondtunk, hogy csak két-három dolgot szeretnék hozzátenni. Lehet, hogy nem fognak egyet érteni eh, egyes hozzászólók. Az első dolog az az egész eh, kérdést, hogy nem akarunk, vagy nem vagyunk képesek. Nyilvánvalóan mind a kettőben van valami, de ugyanakkor ez szerintem nem feltétlenül hiba. Amit tapasztalunk jelenleg, hogyha nem tudunk a tagállamok együtt érteni abban, hogy egy irányba húzzanak, és e, azonnal, az az, hogy van egy úgynevezett rugalmasság, és ebből a rugalmasság az létezik, ez valóság. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben az új rugalmas formátumban legalább rendezetten kellene azt végezni, amire vannak intézmények. Az egy néhány eredmény, amit elértünk az elmúlt 15 évben, az az volt, három tagállam kezdte el a GCBS-t, és ez a más tagállamoknak a támogatásával, mert volt egy főképviselőnk, és ezt a, ezt a gyakorlatot elveszítettük, Ukrajna esetében ezt elfogadtuk, a Minszki folyamatban én akkor elmondtam, hogy sajnálom, hogy az Unió nem volt jelen, hasznos lett volna szerintem, de ez az a típusú gondolkodás, amit fel kellene éleszteni a pessimista látásmód helyett. Van hely, a moz- van mozgástér, és ezért, hogyha megengedik, akkor egy néhány szót mondanék a minősített többségi szavazásról. Én támogatom a minősített többséget, de nem vagyok biztos abban, hogy biztonsági védelmi politikában ez lenne az igazi megoldás. Mert csak egy pillanatig is gondoljunk végig, és ez az, ami most a bizottság letette az asztalra javaslatként. Gondoljunk csak el, hogy ha szankciókban kezdünk gondolkodni, és minősített többséget akarunk, akik ellene szavaznak, azok mit fognak mondani? Persze, hogy be kell tartaniuk a határozatot, de azt és akkor lesznek olyan esetek, mint amilyet láttunk például a relokációs esetben, hogy olyan helyzetek fognak kialakulni, és külpolitikában és biztonsági kérdésekben elképzelhetőnek tartják, el, el tudják képzelni, hogy mekkora kárt okoz egy ilyen üzenet. Tehát óvatosnak kell lenni, nem szabad túl gyorsan haladni, és ezt jobban át kell gondolni. Végezetül pedig az E, az Egyesült Államok és a NATO kérdése. E, vannak pontok, amikkel nem értek egyet önökkel, például a e, nukleáris erővel való fenyegetés, akkor ez le, ala, a küszöbök lecsökkennek, az pedig komolyan, komoly veszélyt jelentene. Azzal sem tudok egyetérteni, hogy Európa nem lehet közvetítő, mediátor, sőt, ellenkezőleg Trump elnök döntése, hogy kilép az iráni nukleáris egyezményből, ezt másképpen is meg lehetett volna csinálni. 82-ben másképpen jártunk el, amikor az amerikai adminisztráció azt akarta, hogy a vezetéket a Szovjetunióból bolykotáljuk és nagyon világosá tettük, hogy nem, és mi tovább tudtunk lépni, annak ellenére, hogy az amerikaiak ellenálltak. Más idők járnak, nem igazán hasonlíthatóak össze, de biztos, hogy vannak egyéb módok, ahol meg lehet mutatni, hogy Európa igenis komoly közvetítő lehet. Van emelőerőnk. Valamikor ezt nem látjuk meg, például gazdasági vonatkozásban, vagy egyéb kérdésekben. Ezt át kellene gondolni. És végezetül, amikor az Egyesült Államok változásairól beszélünk, stratégiai autonómia nem lehetséges, a NATO-hoz kell ragaszkodnunk. De mégiscsak van egy probléma, amit látunk jelenleg, csak gondoljuk el a Száhelt. A Szahelben e, eh, mi vagyunk, a, mi járunk élen, stratégia autonómiával rendelkezünk ott, és eh, az egyik legfontosabb eh, szövetségesünk, az amerikaiak azt mondják, hogy magatokra fogunk minket hagyni miről szól a NATO, hogyha nem tudunk abban megállapodni, hogy szövetségesek vagyunk, és egymást támogatnunk kell. Nézzük ezt a másik oldalról. Mi mindig azt mondjuk, hogy az európaiaknak ragaszkodniuk kell a NATO-hoz. Ezzel egyetértek. De vannak a NATO-n belül olyan szövetségeseink, akiknek ugyancsak ö, ö, ragaszkodniuk kellene Európához, és ez az, amire oda kell figyelni. Natáli említette Irakot, hogy az amerikaiak kivonulása az nem kérdés, csak az idő a kérdés. Ez egy nagyon meglepő dolog, hogy ezt mi a transatlanti szövetségben ezt így látjuk. Kicsit jobban át kellene gondolni a stratégiai autonómiát, mert ezek azok a helyzetek, amivel egyre gyakrabban szembe találhatjuk magunkat ha van európai érték, ami kockán forog, akkor képesek vagyunk-e egyedül megoldani, ha egyes szövetségeseink magunkra hagynak minket, és nem segítenek védeni a saját értékeinket. Ez az igazi kérdés, és ezekre kell választ találni. Köszönöm. de lehet, hogy mi hagytuk ott a szövetséges nagykövet úr Afganisztánban vagy Irakban. Mayer úr kap. Uh, yes, two, two comments on... Uh... Két megjegyzés uh, ahhoz, hogy most uh, nincs uh, megfelelő felszerelés, vagy pedig nem voltunk hajlandóak. Volt olyan misszió is, ahol megvoltak az eszközök, de nem voltunk hajlandóak, és volt olyan is, amikor ténylegesen csak papíron léteztek a az eszközök, tehát ott volt egy képességbeli probléma is, vannak különbségek a különböző missziók között. Visszatérve arra, amit Pierre mondott, az, hogy menet közben tanuljuk meg a dolgokat, amiközben a missziókat teljesítjük. Én támogatom ezt, Eh, és eh, a kontextus eh, az inkább az, hogy ha nem lépünk fel annak az ára, annak a költsége, azok az sokkal nyilvánvalóbb, mint korábban volt Idlib és Aleppo reputációs költsége, miközben ugye atrocitásokat követtek el, mi csak ott álltunk és néztük, ez egyértelműbb volt. Tehát a nem fellépés, a semmit nem tevés, a semmit tevés költsége ez sokkal láthatóbb. Én azt gondolom, hogy itt egy őszinte elemzésre van szükség. Én úgy gondolom, hogy a CSDP küldetések az kicsit olyan, mint amikor a boxolónak megfelelő ellenfelet választ az edző ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzen, és nem egy nagyon erőset, aki rögtön leveri. A CSDP-nél most azt látjuk, hogy egy sokkal nagyobb kockázatú ellenséges környezetbe került, ahol lehet, hogy túlszokat szednek majd, ahol lehet, hogy elszenvedünk veszteségeket. A második falucsai csatában száz katonát vesztettek a koalíciós erők. Erre készen állunk, hogy reagáljunk akkor, hogy eszkaláljuk a helyzetet, hogyha a dolog nehezebb, mint gondoltuk, mert ha nem állunk készen, akkor ne is menjünk be, mert különben rosszabb lesz a helyzet utána, mint előtte volt. Tehát nem csak azt kell mondani, hogy ambíciózusnak kell lenni, hanem felmérni alapvetően a kockázatokat, és eh, áthat, átláthatóvá tenni azt, eh, például, hogy lehetnek katonai áldozataink, vagy eh, a civil oldalon is lehetnek áldozatok. Én nem azt mondom, hogy ne csináljuk, csak hogyha akarjuk csinálni, akkor ez nem egy ilyen Artemis vagy Concordio jellegű művelet lesz, hanem egy nagyon más jellegű. Köszönöm, akkor meg kell köszönnöm most a vendégeinknek ezt a nagyon jó beszélgetést. Nyilván itt most azt a tanácsot kaptuk, hogy legyünk szerények, ez egy mindig jó tanács, de azért a rezignációval, a lemondással a szerénységet nem szabad összekeverni, és az is egy jó tanács, hogy a szavainkat, illetve a képességeinket hozzuk összhangba, E, e, e, amikor majd a 20 éves évfordulóról szerveznek egy vitát, akkor lehessen azt mondaniuk, hogy tanultak a hibáikból, felnőttek a feladathoz, és sokkal inkább megfoghatóbb lesz majd a közös külös biztonságpolitika 10 év múlva, mint most. Köszönöm mindenkinek.